Possiamo? Buongiorno a tutti, allora cominciamo che abbiamo raggiunto il numero legale per poter iniziare la seduta. Tűnik, hogy el is kezdhetjük az ülést. A első pontja a 2008 évi mentesítés, az EU általános költségvetés a harmadik szakasz, bizottság, a 7., 8., 9. és 10. Európai Fejlesztési Alap. Itt kellene lennie a számvevőszék képviselőjének, Jacek Uckievicsnek, aki meg is kapja a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, biztos urak, hölgyeim és uraim! Nagyon szépen köszönöm, hogy alkalmat biztosítottak arra, hogy összefoglaljam az éves jelentést a 2008-as pénzügyi évre. És szeretném felhívni a figyelmet a számvevőszék bizonyos megfigyeléseire. A számvevőszék véleménye szerint a az éves jelentés korrekten írja le a pénzügyi helyzetet, ezt az évet, és azokat az eseményeket, amelyek jelentősen befolyásolják a 2008-as tevékenységeket. 2008. augusztus 31-én zártuk le ezt az évet. 178 millió euró, amit átvittünk a 9. évre. A 10. év 2008-tól 2013-ig, amely 220 ezer 682 millió euróról rendelkezik, 2008-ra történik. És több mint 48 milliárd euróról van szó. 2008-ban a pénzügyi végrehajtás előrejelzés szerint a kifizetési, kötelezettség, kifizetési kötelezettségvállalásokat illetően összefoglalja a globális kötelezettségvállalásokat 4723 millió euróról van szó, ebben benne vannak az egyéni kötelezettségvállalások, 1649 millió euró van szó, és 3 ezer millió fölötti további összegekről. A tizedik EFA gyorsan elindult, és a költségvetési támogatásnak megnövekedett felhasználását is észleltük. A, nézzük most a megbízhatóságot, az az EFA számlákat tekintve e, a e, számbevőszék véleménye nem változott. A Europe Aid módszerei e, a költségeket bizonyos fajta szerződések életében nem megfelelően becsülték meg. Ezzel a kérdéssel foglalkozik a bizottság, és úgy döntöttek, hogy 2009-től finomítják a pénzügyi módszereket a, az alapügyleteknek a legalitását illetően sajnos hangsúlyoznom kell, hogy annak ellenére, hogy a bizottság közbelépett, a számvevőszék nem kapta meg mindazt az információt, amire szüksége volt, és pedig azokat az részeket, amit az Afrikai Unió, a Világbank és a WHO-val kapcsolatosak voltak. Ezért a számvevőszék nem tudta teljesen auditálni, auditálni ezeket az ügyleteket, és nem tudott véleményt formálni a 109 millióra rúgó ögyleteknek a legalitását. Ez 6,7%-a az éves költségeknek. Általában szabályosnak tartjuk ezeket, a kifizetéseket, de az alapügyleteket, illetően kérdések merülnek fel. A számvevőszék felhívja a figyelmet arra, hogy a nem számszerűsíthető hibáknak a száma elég magas. A számvevőszék sok olyan esetet látott, ahol a bizottság nem strukturált módon számolt be, tehát nem mindenütt volt világosan látható a kép. A számvevőszék úgy látta, hogy a kotonójú megállapodásnak megfelelőség javul. Ez különösen annak köz, köszönhető, hogy a tizedik EFA egy megfelelő kereteket biztosított az ilyen ügyleteknek a lefolytatására. Intenzív és sikeres konzultációkat folytattunk a bizottsággal azért, hogy átláthatóbbá váljon a költségvetés támogatási folyamat. Ugyanakkor a bizottság osztotta azt a véleményt, hogy a jelentéstevés javult, és ez támogatja a hozott döntéseket. A kifizetéseket illetően a szemvőszik úgy látja, hogy materiális hibák vannak, 2 és 5 százalék között vannak ezek a hibák. A hibák jellege hasonló a korábbi évekéhez, elsősorban a támogathatóságot illetően. a végrehajtása időszakon kívül keletkezett költségek sokszor támogathatatlan tételekkel voltak kapcsolatosak. Szia hiányoznak a számlák, vagy a további támogató dokumentumok. Aztán számítási hibák is vannak és nem számszerűsítheti hibák, nem csak bankgaranciák, a tendereztetési eljárásnak a követelményeit illetően. Olyan eseteket találtunk, hogy az átváltásokat nem megfelelően adminisztrálták. nem végeztek el bizonyos adatokkal szükséges munkálatokat. És és nem megfelelő referencia időszakot használtak. Ezek a habák, hibák azt mutatják, hogy különböző szinteken vannak hibák a felügyeleti rendszer és ellenőrzési rendszerben. A leglényegesebb hibák a következők. Először is a végrehajtó hatóságoknak nem elegendő ellenőrzése történik. Ezen kívül a nem megfelelően jegyzik a költségeket. Aztán a minőség ellenőrzés sem megfelelő a különböző szerződések esetében. Végül pedig a nemzeti engedélyeztetési tisztviselőknek, engedélyezett tisztviselők szolgálatának szintén nem megfelelő az ellenőrzése. Általában a delegációk látták ezeket a gyenge pontokat, és az ellenőrzések eredményeit épp ezért nem vették meg annyira figyelembe. Megfelelő intézkedéseket hoztak, és kötelező auditokat és költségellenőrzést vezettek be. Technikai segítségnyújtást is adunk a szolgálatoknak. 2008-ban a Europe Aid jobb iránymutatást adott ki, és kommunikációs eszközöket, hogy ezeket a gyenge pontokat ellenőrzik, elsősorban a végső kedvezményezettek és a végrehajtó hatóságok eszeszében. 2008-ban a Europe Aid továbbra is javítja a felügyeleti és ellenőrzési rendszert, az új referencia feltételeket felhasználta az irányítási rendszer javítására, amelyek a Europe Aid tervezési, eh, monitorozási és auditálási képességeit is eh, növeli majd. Az éves tevékenységi jelentés eh, ben azt látjuk, hogy most már a Europaid jobb struktúrával rendelkezik, elsősorban a számszerűsíthető mutatóknak a használatán keresztül. Folytatjuk az erőfeszítéseinket, hogy az ellenőrzést hatékonyabbá tegyük hogy hozzájáruljunk ehhez, a számvevőszék több ajánlást is tesz. Mindegyik nagyon fontos, de csak néhányat említek közülük. Először is az előzetes ellenőrzéseket javítani kell, és pedig úgy, hogy a kulcsfontosságú kockázatokat, kockázatokra koncentrálunk a kockázatokat elemezni kell, és realista módon értékelni őket. Az éves auditálási tervnek tartalmaznia kell a korrekciós lépéseket is hatékonyabb nyomonkövetésre van szüksége, szükség az auditálási eredmények tekintetében. A Europe Aid áttekinti eh, az utólagos eh, ellenőrzést is, ugyanis szeretnénk az ilyen ellenőrzéseknek a terét kiterjeszteni. Ami pedig a költségvetési támogatás jelenti, a Europe Aid folytatja erőfeszítését, eh, hogy támogassa a támogathatósággal kapcsolatos döntéseket strukturált és formalizált módon eh, és szeretnénk, hogy ilyen módon a jelentős gyenge pontokat eh, pontokkal tudunk foglalkozni, és reméljük, hogy az országok részéről is várható kötelezettség, hogy ezeket végrehajtják. Ez azt is biztosítja majd, hogy a jövőbeli finanszírozási megállapodások átfogó és világos alapot teremtenek a kifizetési feltételek feltárásának, annak megfelelésének a feltárásának. Végül pedig szeretném azzal zárni, hogy megköszönjem a bizottság szolgálatainak azt a kiváló együttműködést és támogatást, amelyet az auditálás után mutattak, elsősorban a számvevőszék megjegyzéseit illetően. Üdvözlöm ezen kívül azt a konstruktív választ is, amelyet a bizottság adott a számvevőszék ajánlásaira. Elismerjük, hogy már is foglalkoznak ezekkel a problémákkal, és nehéz körülmények között teszik ezt. Köszönjük szépen! Köszönjük önnek! Itt van körünkben Karel de Gucht, a fejlesztési biztos, akinek meg is adom a szót. Thank you uh, very much, Mr. Chairman, rapporteurs, members of the Budgetary Control Committee, members... Köszönöm a szót, hölgyeim és uraim, tisztelt elnök úr, a számvevőszék képviselői. I took over the function of Commissioner in charge of development and humanitarian mint a fejlesztésért és a humanitárius segélyért felelős biztos szeretnék most hozzászólni. Július óta töltöm be ugyancsak ezt a tisztséget, de akkor is arra koncentráltam mindig is, hogy az EU által nyújtott segélyek, segítségek mindig a lehető leghatékonyabb formában nyilvánuljanak meg. Szeretnék köszönetet mondani a számvevőszéknek, mert felismerte és elismerte az EDF-ben azokat a pozitív aspektusokat, amik már megvalósultak, valamint megmutatta azokat a területeket is, ahol viszont még fejlesztésre, előrelépésre van szükség. Mint említettem, négy hónapja töltöm be ezt a posztot, de tényleg elmondhatom, hogy lenyűgözött az a munka, amit a bizottság már elvégzett, de mint minden emberi tevékenységben, hát ebben is lehet még mit javítani. Tulajdonképpen politikai jellegű pontokat szeretnék most itt felvetni, amelyekről úgy gondolom, hogy ezeket egy kicsit lényegesebben meg kell vizsgálni. Azok a segélyek, amelyeket az Európai Unió nyújt, azok kb. 60 százalékát adják ki a hivatalos fejlesztési segélyeknek. Tehát az EU 2008-ban a harmadik legnagyobb segélynyújtó volt. Az új tagállamok elkötelezettségének köszönhetően a 2003-as segélynyújtási eszközök jelentősen megnövekedtek 2008-ra. Hogyha megnézzük, hogy mi történt az elmúlt hónapban a tanácsülésen, akkor azt látom, hogy voltak már előrelépések, de hogyha szeretnénk megtartani a nyújtott segítségek hatékonyságát, akkor még sokkal tovább kell mennünk, és még komolyabb elkötelezettséget kell vállalnunk. Sokkal jobb koordinációra van szükség a donorok között, és el kell kerülni azt, hogy racionálisabban illetve arra kell törekednünk, hogy racionálisabban tudjuk elosztani a segélyeket, és hogy az átfedéseket minél jobban le tudjuk csökkenteni. Az administratív terheket csökkenteni kell szintén, és a tagállamoknak jobban együtt kell működniük, valamint a nemzeti szintű elszámoltatáson is javítani kell. Ebben a tekintetben tulajdonképpen a segítségnyújtást kell hatékonyabbá tenni. A 2008-as évben a tizedik EFÁN eh, belül 22 AKC országnak tudtunk segítséget nyújtani, ebben 8 milleniumi célkitűzés is beletartozott. Ez azt jelenti, hogy eh, sokkal hatékonyabban tudunk segítséget nyújtani ezeknek az országoknak. Ugyanakkor azt is szeretném elmondani, hogy a helyi partnerekkel, a civil társadalommal, a médiával, az audit és közbeszerzési intézményekkel szintén kapcsolatot kell tartanunk, és meg is kell erősítenünk az együttműködést. Nagyon örülünk a számvevőszék szövegének, mert a számvevőszék elismerte, hogy 2008-ban milyen komoly előrelépést végzett a bizottság, jobb a struktúra, jobb az átláthatóság a költségvetés tekintetében. Ugyanakkor a bizottság természetesen a parlament 2007-es mentesítésből eredő ajánlásait is figyelembe vette, mind a reporting, mind pedig az átláthatóság tekintetében. Hogyha a segítségnyújtást hatékonyabbá tudjuk tenni, akkor ennek a költsége alacsonyabb lesz. Egyelőre 140 millió eurót költünk minden évben a humanitárius és fejlesztési segély ellenőrzésére. A külső tevékenységeink is nagyon fontosak, és tudjuk, hogy ezek magas kockázatú területeken valósulnak meg. Miért? Azért, mert a partnerországokban, a segített országokban sokszor politikai instabilitás uralkodik, és az ottani pénzügyi és költségvetési szervek sokszor alulfejlettek a megfelelő ellenőrzési intézkedésekkel ki tudjuk küszöbölni a hibákat, és tudjuk csökkenteni a kockázatokat, de hát olyan kontextusban dolgozunk, ahol valamennyi kockázat azért mindenképpen marad. A 2008-as EFA e, például Angolával is kapcsolatban állt, ahol polgárháború uralkodik, és így elég nehéz auditálni az ott elindított projekteket. Nagyon örülök annak, hogy a parlament és a számvevőszék mindezek ellenére úgy véli, hogy megfelelő hibahatáron belül maradtunk, és folytathatjuk ezekkel az országokkal az együttműködést. A Europaid egyébként olyan stratégia, amit a bizottság a további évben is, a jövő évben is mindenképpen folytatni kíván. A bizottság nagyon jelentős előrelépést tett nagyon sok területen, és ezt a számvevőszék is elismeri. Ennek a munkának a pozitív hatása talán még nem kézzel fogható, de nyilván a számvevőszéknek meg az a feladata, hogy arra ösztönözzön minket, hogy még inkább tovább lépjünk. Az audittal kapcsolatos megjegyzés a számvevőszék részéről nagyon ösztönző volt, és valóban ebben az irányban fogunk tovább menni. És most engedjék meg, hogy a portfólióm másik részére, a humanitárius segélyre is kitérjek. Az ECO, az ezért felelős bizottsági formáció 2008-ban azt a döntést hozta, hogy helyi auditokat fog megvalósítani, hogy megfeleljen az ezzel kapcsolatos bírálatoknak. Nagyon sok erőfeszítést tettünk, és ezt úgy vélem, hogy értékelte is a számvevőszék. Tisztelt kollégák, tisztelt számvevőszéki képviselők, köszönöm a figyelmet. Köszönöm önnek, biztos úr. Megadom a szót a két jelentéstevő közül. Az egyiknek Liberácki úrnak, tessék. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Hadd kezdjem a eh, Rucskievics úr dicséretével, Ucskievics úr dicséretével, hogy ilyen érdekes előadást tartott, hiszen ez egy nagyon fontos kérdés. Néhány megjegyzést szeretnék tenni, mielőtt kérdéseket tennék fel. Nem kockázatos-e hogy a, ha csak a kockázatok elkerelésével foglalkozunk, a csökkentésük persze feled, a feladat lenne. A bizottság nagy erőfeszítéseket kell, hogy tegyen, hogy egy megállapodásra jusson az ensz az Európai Bereházással Bankkal és nem kormányzati szervezetekkel. Őszintén szólva, az önök feladata az, hogy ezt a 9,3 százalék pénzzel foglalkozzanak. Nagyon sok tízezer ügylet van, sok-sok ország vesz részt, és tudjuk, hogy előreléptünk, nagyon örülünk annak az üzenetnek, amelyet a programok küldenek, tehát hogy az Európai Uniót láthatóbbá teszik, és hogy a szegény régiókat politikai szempontból barátságosan kezeli. Két kérdésem van. Ines Ayala Sander asszony hasonló kérdéseket feltett. Az első kérdésem az külső kiadásoknak a javult eredményei, azok üdvözlendők. Hogyan magyarázza a bizottság ezeket a javulásokat, és milyen javulás várható még? Kétezer ben milyen százalékos, például megint 40 százalékos javulás várható? Második kérdés, a külső tevékenységek monitorozását illetően, közös monitorozást illetően, illetően például az ensz és az EBB-vel kapcsolatban mi várható? Hogyan fognak alakulni a dolgok? Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Tessék, a Szender asszony, önni a szó, másik jelentéstevője. Köszönöm, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani az előttem szólónak a felvetett témák miatt. Különösen a szemvevőszék tagjának mondok köszönetet a jelentésért. Jó volt az együttműködés, és az utalásaik, a figyelmeztetéseik nagyon sokat segítettek. Egyetértettem azzal, amit elmondott beszámolójában. Megnéztem a témát, elolvastam a dokumentumokat, és a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság titkárságának úgy szintén köszönetet szeretnék mondani, hiszen hatalmas munkát végeztek. A számvevőszék megvilágította beszámolójában a még feltárásra váró kérdéseket, és mindenképpen javulást mutat fel ezen a területen. Egy elég érdekes helyzetben vagyunk, hiszen meghallgattuk Karel de Guchtot, aki csupán Négy hónapig birtokolt ezt a tisztséget, nagyon sok jó szándékról tett tanúbizonyságot a fejlesztés területén, és jelenleg az a helyzet, hogy Louis Michel az elődje által épített munkára kell, végzett munkára kell építenie, és nem sokára le kell adnia ezt a tárcát az utódjának. Tehát ez mindenféleképpen egy különleges helyzet. Természetesen már nem kellett nulláról indulnia, hiszen korábbi belga külügyminiszterként rendelkezett tapasztalatokkal ezen a területen. A bizottság szolgálatainak állásfoglalása szerint a munkáját jól végezte, az Európai Unió számára ezen a fontos külpolitikai területen. Új tárcája szempontjából minden jót kívánok neki, de jelenleg még a fejlesztési segélyért felelős, és ahogyan elhangzott, ez az Európai Unió egyik olyan eszköze, amely az egyik legláthatóbb, és amely a legszimpatikusabbá teszi, úgymond, az Európai Uniót nemzetközi szintéren. Ez az egyik leginnovatívabb európai eszköz, nem csupán azért, mert az EU a legnagyobb donor a világon, hanem azért is, mert ezáltal megmutathatjuk, hogy kreatívan cselekszünk, hogy segíteni kívánunk. A konfliktusoknál jó, hogyha mindig megvannak az eszközeink, hogy beavatkozzunk, hogy segítsünk, és vissza tudunk nyúlni az egyes tagállamok történelmi tapasztalataira is ennek során. Liberacki úr már említette, hogy javulásra van szükség, mert a polgárok látják az EU pozitív szerepét, hiszen az EU donor, a legnagyobb nemzetközi donor, és segít a legtöbb problémával küzdő országoknak. Méltatni szeretném a szemvevőszék beszámolóját is, és a párbeszéd légkörében kell folytatnunk együttműködésünket. Néhány félreértés felmerült az Európai Bizottság, a Parlament és a szemvevőszék között folytatott párbeszédben, és jó, hogy a szemvevőszék elmondja, hogy a múltban foganatosított intézkedéseket sikernek tekinti, azt is elmondja, hogy javulás állt be. A bizottság pedig már azelőtt megfogalmazott ajánlásokat, hogy a szemvevőszeg egyáltalán rámutatott volna a hibákra, így például az ex-ante ellenőrzések esetében, amelyek számomra a leghatékonyabb ellenőrzésnek számítanak. A szemvőszék nem ragaszkodhat az ex post ellenőrzésekhez. Jobb lenne, hogyha ezekkel kapcsolatban többet megtudhatnánk. A párbeszéd során mindkét intézményt szeretném felszólítani arra, hogy folytassuk ezt az együttműködést, hiszen a polgárok is ezt kívánják tőlünk. A Lisszaboni szerződés már hatályba lépett, már létrejött az Európai Kül- és Biztonságpolitikai Főképviselő tisztsége. Örülünk, hogy sikerült ezt a kinevezést lebonyolítani, de ezáltal természetesen vannak olyan új szempontok, amelyek mindezen új fejleményekből adódnak. Azaz, hogyan szabályozzuk a döntéshozatali folyamatot európai szinten, a Relax főigazgatóság, illetve a fejlesztési főigazgatóság részvételével, hogyan illik bele ebbe a rendszerbe az új európai külszolgálat, amely fontos szerepet fog játszani, és jelentős intézmény lesz. Jó lenne, ha Karel erről többet tudna mondani, hogyan alakítják majd ezeket a kapcsolatokat a jövőben. Most egy nagyon intenzív átmeneti fázisban vagyunk, és jó lenne, hogyha előre jelzésre tudna élni a, prognóz- a jövőt illetően, hogyan látja a jövőt, milyen elemek vannak, milyen konfliktus által terhelt kapcsolatok épülhetnek fel a bizottság, illetve a számvevőszék között, mi a helyzet a RELEX, illetve a fejlesztési főigazgatóság közötti konfliktusokkal, ezen új panoráma fényében, amely most kialakult az új intézményekkel. Karel de Gücht, hogyha erről többet tudna mondani. Aztán egyes pontokkal kapcsolatban, amik itt a mentesítéssel kapcsolatban felmerülnek, elmondhatom, hogy a problémák egyike az, amit a helyszínen is látni lehet, és Galera úr már szólt róla. Például Koszovóban jó magam is láttam, hiszen én voltam az ügynökségek jelentéstevője, és ismerem ezt a területet. Nos, az egyik probléma a helyszíni ellenőrzések kérdése. Vagy az Európai Unió költségvetését más nemzetközi szervezetek költségvetésével összefogjuk, akkor adódhatnak problémák, ezt már az előttem szól is felvetette, hiszen ezáltal átláthatatlan válik a helyzet, hogyha összekeverednek úgymond ezek a költségvetési kérdések. Nem nevezném botránynak, de hogyha közös tervezés van, közös fejlesztési segély, akkor standardizált ellenőrzésre lenne szükség, illetve ilyen ellenőrzési mechanizmusokra, hiszen az adófizetők tudni akarják, hogy mi történik a millióikkal, amelyeket fejlesztési segélyre fordítunk más nemzetközi szervezetekkel együttműködésben. Tehát jó lenne, hogyha ezen költségvetési évben, ezen mentesítés eljárás során ezzel kapcsolatban állást tudnának foglalni, és ezt konstruktívan lehetne menedzselni, hiszen a felülvizsgálatban ez mindig egy hiányosság, ezt már Liberacki úr is említette. Ez vonatkozik az ENSZ-re, az Európai Beruházási Bankra. Ez azt jelenti, hogy ezek olyan intézmények, amelyekkel a mindennapi munkánk során kapcsolatban állunk. És ez az Európai Unió más szakpolitikai területeire is kihat. Ezt a témát tehát közelebbről meg kellene vizsgálnunk, és megoldásokat kellene felmutatni. Ez nagyon fontos lenne és nyilván azt is említette, hogy csak a kopenhágai konferencia után értesülhetünk az egyes eszközökről, de mindenképpen meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan tudunk ex ante, ex post ellenőrzéseket végrehajtani, hogyan lehet ezeket az ellenőrzéseket formalizálni, hogy a különböző nemzetközi intézmények közötti együttműködést javítsuk. Mindez idáig a nagyságrend nem volt arányos, de Kopenhága után mindenféleképpen új lendületet nyernek majd ezek a folyamatok. a költségvetés támogatást, illetően amely az egy, fejlesztés együttműködés új területe, itt szintén új kockázatok merülnek fel, ezt már a szemvevőszék, illetve a bizottság is megemlítette, vannak javulások, azonban továbbra is probléma van ezen a területen, amely nagyon látható a polgárok számára. A média gyakran felveti ezeket a számadatokat, ezeket a problémákat a fejlesztési problé- segéllyel kapcsolatosan. Vannak olyan rezsimek, amelyek elnyomó jellegűek, és kérdés az, hogy mennyiben vagyunk olyan helyzetben, hogy ezeket a pénzügyi áramlatokat ellenőrizzük, a egészen odáig, hogy ezeket a forrásokat a helyszínen hogyan alkalmazzák. Tehát egészen a kezdetektől a folyamat végéig felelősek vagyunk szabályszerű felhasználásaért. Van a költségvetés ellenőrzés, ez az egyik eszköz, de az eredményeket úgy kell kialakítani, hogy a kedvezményezett országokat is felelőssé tegyük. Ez egy kulcskérdés, és szívesen lehetne, hogyha mindkét intézmény állást foglalna ebben a kérdésben a szemvevőszék, amely végzi ezt a munkát, tehát jó lenne, hogyha a szemvevőszék eles, szemvevőszék eles tudna foglalni ezzel kapcsolatban, hogyha megvizsgálna, hogy mely kockázatok elfogadhatóak és melyek nem. Tehát ezzel a kockázatértékeléssel kapcsolatban állást kell foglalnia mindenféleképpen számításba kell vennünk, na a demokratikus elnök vagyok, hogy korlátozott az időnk, és ezért kérném, hogy legyen egy kicsit gyorsabb, hiszen kérdéseket kell feltennünk a bizottsághoz. Mm. Nagyon sajnálom, elnök úr, folytatja az előadó. Nagyon sok az információ ebben a jelentésben. Megpróbáltam ezt röviden bemutatni, de vannak fontos pontok. Két fő kérdés van a források felhasználása más intéz, nemzetközi intézményekkel együttműködve, és a költségvetés támogatás új eszköze. Jó lenne, ha ezzel kapcsolatban állást foglalnának, milyen kockázatok vannak, milyen javulásokat lehet elérni, és milyen idő közben. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. A jelentéstevők által feltett kérdések tekintetében megadom a szót Degucht biztos úrnak. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Hogyan is működjünk együtt nemzetközi szervezetekkel volt a kérdés. Ez a kérdés minden évben újból felmerül, és nem könnyű megoldást találni erre. Ugyanakkor azt hiszem a bizottság megpróbálta, és továbbra is megpróbálja, hogy a nemzetközi szervezetekkel úgy folytassa együttműködését, hogy átláthatóbbá váljon. Az egyik megjegyzés az volt, hogy az átláthatóság foka a harmadik felekkel, és mi is egy harmadik fél vagyunk, politikai árral rendelkezik, és a nemzetközi szervezeteknek a struktúrája is fontos ilyen szempontból. Áttekintve, hogy mit is csinálunk, az ENSZ-en átmenő eszközök 2003-2006 között nagy mértékben növekedtek. Az e, elmúlt négy évben megerősítettük e, az eszközöket, és így az ENSZ és a bizottság alkalmazatai együtt tudnak működni. Így az EU alapokat biztosabban használjuk fel. A delegációk vezetőinek most rendszeresen kell jelenteni a nemzetközi szervezetekkel való együttműködésről és a külső segítségnyújtásnak a kezeléséről is. Az ENSZ-szel megállapodtunk, hogy közös iránymutatásokat fektetünk le, hogy átláthatóak legyenek a tevékenységeink. A pénzügyi jelentést is megerősítettek az ENSZ-szel. Mielőtt egy nemzetközi szervezetnek adunk összegeket, akkor megvizsgáljuk az pénzügyi ellenőrzésüket, a közbeszerzés, a számvitel, a belső ellenőrzés és a külső auditálások szempontjából. Ezen kívül ellenőrizhetjük ott helyben is, hogy az alapokat megfelelő módon használták fel, és idén áprilisban megegyeztünk a referencia feltételekben az igazolási eljárást illetően. Ezek nagyon fontos előrelépés kérdések. Ezt a munkát tovább szeretnénk fontatni a monitorozás és a e, tevékenység jelentés e, területén, és szeretnénk, hogyha valóban e, az értéket is megteremtenénk, nem csak azt figyelnénk, hogy mennyit költöttünk el. A különböző trust fundoktól kapott segélyek munkáját is már az interneten is követjük. Nem véletlen, hogy Afganisztánban például és Irakban is ezekkel a trust fundokkal működünk együtt, egész egyszerűen, mert egyedül nem tudjuk ezt megoldani, ugyanis nagyon nehéz politikai és katonai környezetben kell dolgoznunk ezekben a régiókban ezért ezt is figyelembe kell venni. Liberacki úr megkérdezte, hogy ezek a javas, javulások folytatódnak-e majd, és gratulált nekünk arra azért, hogy tavaly 40%-ban javult a helyzet. És feltette a kérdést, hogy jövőre is ez lesz a helyzet. Nem hiszem. Ugyanis eh, a legkönnyebb mindig az első javulást elérni. Tehát a 100 százalékot nem kétszer 40 és egyszer 20 százalék adja össze, ez nem a politikai valóság. Azt hiszem, hogy már válaszoltam a közös monitorozás kérdésére. Ayala Sander asszony érdekes kérdést tett fel az döntéshozó mechanizmusról, tehát hogy a jövőben ez milyen lesz. Ezt még mindig most vitatjuk, most beszéljük meg, és arra a következtetésre jutottam, hogy nem mindenki ugyanúgy gondolkodik erről a módszerről. Hadd mondjam meg a személyes véleményemet eh, négy-öt hónap tapasztalatai alapján. Én is eh, dolgoztam már nemzetközi területen. Most olyan helyzet állt elő, ami a fejlesztési szektorban egy vertikális megoszlás van, például Dél-Afrika, Kuba, ahol a fejlesztési biztos a fejlesztési és a humanitárius segélyekért felel, ugyanakkor a politikai döntés hozatalaért és a politikai tevékenységekért is. És eh, Ferrero Waldner asszony a világ többi része, tehát ő felelős ezért. De a segélyeket illetően ez kisebb területet fordul el, hiszen a legnagyobb rész nyilvánvalóan az AKC országoké. Tehát így oszlik ez meg. És azt hiszem, hogy a külső tevékenységi szolgálat megjelenésével horizontális megoszlás lesz majd, és ez változásokat jelent, és időt jelent. és hogyha vertikálisból horizontálisra térünk, akkor ahhoz 90 fokra van szükség, és ezért fog ez ennyi időbe telni. Épp ezért nem tudom elképzelni, hogy a külső szolgálat az ne a politikai szempontokat tekintse először. A kérdés tehát, hogy a horizontálisra hogy térünk át. És az országok stratégiai dokumentumai segíthetnek ebben, de természetesen a fejlesztési szolgálatok a bizottság részéről szintén fontos hozzájárulást nyújthatnak. A programozást és az meg végrehajtást illetően szerintem fontos, hogy ez a bizottságon belül maradjon, tehát a bizottság szolgálatainál. Nem csak a rövid távú programozás, hanem a hosszú távú is és pedig a, az ország stratégiai dokumentumok alapján kell, hogy ez történjen. Ez a személyes véleményem. Gyakorlatban azt hiszem, hogy különösen az elején és ne felejtsük el, hogy a különbség az AKC országok és a többi ország között megmarad. Ugyanakkor világosan kell látnunk, hogy mit akarunk, és, és eh, rövid tapasztalatom alapján ennyit tudok erről mondani. A költségvetési segítséget illetően Ajala asszony joggal említette, hogy a helyzet megváltozhat eh, egy országban a között, hogy, hogy döntést hozunk, és aztán a kifizetésre kerül sor. Valóban nagyon gyorsan változik a világ, néha jobb lesz a helyzet, néha viszont sokkal nehezebb. Én nem annyira támogattam a költségvetési segítségnyújtást, de rájöttem, hogy egy olyan szervezetben, mint az Európai Bizottság nem igazán lehet más alternatíva, hiszen 40%-os segítség mellett is még 40-50 ezer projektről van szó, amit egyszerűen kezelni sem lehet, és itt a rezsi hatalmas. Ugyanakkor felelősebben kell bánni a fejlődő országokkal. Hogyha úgy látszik, hogy ők nem tudják ezt a felelősséget vállalni, feladatot vállalni, akkor rendelkeznünk kell azzal a politikai bátorsággal, hogy azt mondjuk, hogy hát akkor itt leállítjuk a támogatást, és magyarázzátok meg az ország lakosainak, hogy ez, ezért és ezért történik. Tehát szerintem a költségvetési segítségnyújtás ezt is jelenti, tehát hogy jobban tudatában legyünk annak, hogy vállaljuk, vállalnunk kell a felelősségünket, és olyan döntéseket hozni, amelyek azt jelenti, hogy nem folytathatjuk így. A fejlődő országok kategorizálását illetően azt hiszem, hogy ez egy nehéz feladat lenne, és ennek több oka van. Ez egyrészt politikai szempontból nagyon érzékeny kérdés. E, aztán Ah, ahogy mondtuk már, a, helyzetek nagyon, a helyzet nagyon gyorsan változhat. És minden ország szempontjából minden évben áttekinthetjük a helyzetet. És harmadik, hogyha én lennék a fejlesztési biztos, én vonakodnék, hogy ezt megtegyem, ennek pedig egyszerű oka van, és pedig, hogy valakinek ke- politikai felelősséget kell vállalni e, e, hiszen nem tudjuk pontosan megítélni a helyzetet, és az ilyenfajta döntést el kell kerülni a politikában. Köszönöm. Stiles képviselő kap szót. Köszönöm, elnök úr. Rövidre fognám mert nagyon sokan akarnak felszólalni, és nem maradt túl sok időnk. Köszönetet szeretnék mondani a szemvőszéknél, a biztosnál is, a ö, beszámolójáért, és az általános részt tekintve, illetve a Liberacki úr által felvetetteket nézve, illetve az Ajala Szender kérdéseit megvizsgálva, nagyon jó minőségek voltak a beszámolók. Joga hangzott el, hogy valóban egy érdekes időszakban vagyunk, hiszen Karde Gucht mindössze négy hónapja felelős azért a tárcáért, és éppen most tulajdonképpen azért kell, arról kell beszámolni, amit az utódja tett. Különösen nagyra becsülöm, hogy Karel de Gucht abszolút politikusként járt el, ez nem csupán ö, számviteli kérdésekről való beszámolót jelent, hanem politikusi tapasztalatot is, hiszen a négy hónap tapasztalataiból sokat tanult, és tanultunk mi is a jövőbeli mentesítésekre nézve. A jövő fejlesztési együttműködését most már jobban látjuk, hogy hogyan fog ez kinézni. Kevesebb projekt és jobb koordináció ezek a kulcsszavak ez a témához. Erről ma nem sok minden hangzott el, hogy hogyan szervezik ezt. Karel de Gucht talán tudna valamit még mondani ezzel kapcsolatban. hogyha megnézzük azokat a válaszokat, amelyeket Ajala Szender kérdésre adtak a költségvetés támogatás ügyében, nos, elhangzott néhány válasz, de a kérdésem mégis az lenne, hogy az Európai Bizottság hogyan szervezi meg az ellenőrzéseket a költségvetés támogatást illetően. Nos, természetesen egy országban megváltozhat a politikai helyzet, és elmondhatjuk, hogy esetleg annyira romlott a politikai helyzet, hogy nem támogathatjuk már tovább ezt az országot. Kérdésem az, hogy hogyan végzik ezeket az ellenőrzéseket, hogyan szervezik ezt meg. És lenne egy kérdésem az úgynevezett non-state actors kapcsolatban is. A szemvevőszék külön jelenlétésében foglalkozott ezzel a kérdéssel. Mi a viszony a költségvetési támogatás és a non-state actors között. Ez bizonyosan előfordul majd a következő évi mentesítésben is ez a kérdés. Carl Winston jelentését is meghallgatjuk majd az UR-ról, ez a jövő évben lesz. Biztos úr, mondja az elnök. Voorzitter, Köszönöm, elnök úr. Először is a tagállamokkal való együttműködés tekintetében megállí, nem tudok részletekbe bocsájtkozni, hiszen nincs erre időnk, de megállapíthatjuk, hogy a bizottság, de különösen a tagállamok nagyon sok partnerországgal rendelkeznek, és a partnerországokon belül számos ágazat van, számos szektor, és mindezt összevéve ez azt jelenti, hogy nagyon sok területen kell együttműködnünk. Az Európai Bizottságnak meg kellene próbálnia korlátozott számú donorországgal együtt néhány kedvezményezett országra összpontosítania és néhány szektorra, néhány ágazatra egyfajta kísérleti projekteket kellene kifejleszteni. Azt hiszem, hogy ebből sokat tanulhatnánk, ami az eljárásmódot illeti. Itt sajnos nincs már mikrofonja a felszólalónak. Négy hónap után még a mikrofonért sem lehetek felelős egész egyszerűen. Nem működött. Egyes országok úgy tűnik, hogy készek arra, hogy ezt megtegyék. Ha ugyanis várunk hogy egy ilyen kérdésben mind a 27 tagállam megállapodjon, akkor el is felejthetjük az ügyet. A jövő évben tehát megpróbálunk komoly kísérleti projekteket létrehozni, ami a költségvetési támogatást illeti, hogyan is ellenőrizzük ezt. Nos, azt hiszem, hogy sok múlik azon, hogy a helyszínen működő szolgálataink hogyan tudják kezelni ezt a kérdést, a mi delegációink. Nagyon, nagyon sok szakértelemmel rendelkeznek a helyszínen dolgozó kollégek, és ők nagyon jól ismerik a gyenge pontokat egy adott szervezetben. A távolból messziről talán minden nagyon jónak tűnik, de minél közelebb megyünk, annál pontosabban láthatóak ezek a hibák és részletek, illetve gyenge pontok. Azt hiszem tehát, hogy a delegációk sokat segíthetnek a az intézmények felépítésében is, és azt hiszem, hogy a költségvetés támogatásnál a legalsó szinten kell kezdenünk a munkát. Az ország struktúráját kell megvizsgálnunk, valamint a nemzeti kormány hajlandóságát az együttműködésre, de hogyha egy országban vidéken teszünk valamit, akkor ezekkel a szintekkel kell együttműködnünk, tehát a lehető legközelebb a lakossághoz, itt a szubszidiaritás elve a kult szó. Aztán a non-state actor rökkel kapcsolatban. Ezen a bizottság dolgozik, hiszen ez egy nagyon összetett témakör, és azt hiszem, hogy egyrésztről az országokkal kell együttműködnünk, másrésztről pedig a nem állami szereplőkkel, a nem kormányzati szervekkel, akik nagyon fontos szereplők a saját tagállamainkban is. Ezt is tekintetbe kell vennie a bizottságnak. Hiszen a tagállamok súlyt helyeznek arra, hogy a nem kormányzati szerveik szerepet játszhassanak ezen a területen, és mi csupán korlátozottan avatkozhatunk be. Azt hiszem, hogy a nem kormányzati szervek nem bírnak hasonló fontossággal minden országban. Vannak olyan országok, ahol is a, például az egészségügyi ellátást csupán ezekkel a szereplőkkel lehet megfelelően működtetni. Mindenféleképpen kapcsolódnunk kell a politikai párbeszédhez ezen a területen, és a nagyobb nem kormányzati szervezetekkel kell inkább együttműködnünk. A kicsi ugyan csodálatos, ez nagyon jól hangzik, de azt hiszem, hogy a nagyobbaknál erősebb a befolyásolási lehetőségünk. Több tízezer kérelmet kapunk projektekre vonatkozóan, és azt hiszem, hogy jobb lenne, hogyha nagyobb szervezetekre tudnánk összpontosítani, és így erőteljesebb lenne a programozás elnök. Köszönöm hogyha nem zárjuk le hamar ezt a pontot, nem sikerül a napirendet elintéznünk, Gressle asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Megpróbálok a megoldás része lenni. Biztos úr, szívesen hinném, ami a költségvetési támogatást illeti, hogyha ön azt mondja, hogy aki nem jól jár el, az elveszíti a költségvetési támogatást. Milyen költségvetési támogatást veszítettek el 2008-ban, illetve 2009-ben, hogyha 2008-ban nem volt ilyen? Ebben az összefüggésben Kenyát vetném fel. Kenya a parlamenti választások előtt két-három nappal 40 millió dollárt kapott a költségvetésébe, és itt az azt jelenti, hogy a bizottság nem figyel arra, hogy mi történik valójában az adott országban. A tehát az első kérdésem, hogy melyik költségvetés támogatásokat vonták meg, a második kérdésem pedig az ilyenfajta eseteket hogyan zárják ki, mint ami Kenyában történt. A harmadik kérdésem, egy speciális szervezetre, a fejlesztési segélyre vonatkozik nagyon sok főigazgatóság, és nagyon sok szereplő ezen a területen. A Lisszaboni szerződéssel bizonyosan rosszabb lesz a helyzet a mi szempontunkból, tehát számunkra nem lesz világos, hogy ki miért is felelős a jövőben. Éppen ezért lenne néhány kérelmem a jövőbeni szervezéssel kapcsolatban. Az első kérésem az, hogy azt várjuk, hogy a fejlesztési segély maradjon a bizottságnál továbbra is, az az elvárásunk, és itt nincs tovább mikrofonja a felszólalónak. Uh, és az ETCO, e, az ECHO personál személyzetnél maradjanak ezek a források, hogy ne legyen túlságosan nagy zűrzavar ezen a területen, és az a stabilitási eszközre is érvényes az az elvárásunk. A statisztikára térnék vissza, amit most kaptunk, ami a delegációk személyzetét illeti. Láttuk, hogy a delegációk 186%-kal növekedtek, és 5-8 ezer fő személyzet van a delegációban, és ezek több mint fele helyi. Éppen ezért az a kérdésem, hogy a delegációban, delegációkban mennyien foglalkoznak fejlesztési segéllyel. Azt hiszem, hogy ezt erre talán most nem tud válaszolni, de jó lenne egy táblázat, hogy mennyi olyan delegációs munkatárs van, aki fejlesztési segéllyel foglalkozik. Tehát ETCO főigazgatóság, fejlesztési főigazgatóság, ezek közül mennyien foglalkoznak fejlesztési segélyi feladatokkal. Csak tudni szeretnénk, hogy mi marad a bizottságnál, és mi lesz a diplomáciai szolgálatok dolga. Reméljük, hogy ön marad majd a biztos, de a a jövőbeni biztos erősebben foglalkozik majd ezekkel a kérdésekkel, félek attól, hogy a felelősöknek nem lesz elegendő beleszólásuk a szervezésbe, a kompetencia konfliktusokat is újra meg kell majd oldanunk. A további kérdésem az ENSZ-re vonatkozik. Egy nagyon szép utazást tettünk az ENSZ-hez, a Költségvetés Ellenzési Szakbizottság korábbi elnökével, és láttuk, hogy Koszovóban az ENSZ nem mindig jól kezeli a mi pénzeinket. Az ENSZ Koszovóban a probléma része nem pedig a megoldás, és a világ más részein is talán így van. Hogyan alakult ki az a döntés, hogy az ENSZ kezeli a mi pénzeinket, és nem mi magunk tesszük ezt? És jó lett volna azt is megtudni, hogy 2000-2008-ban az ENSZ mennyi pénzünket kezelt ezen a területen, és lehetőleg ezt írásban megkapni ezt az információt. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Mivel nagyon összetett kérdéseket tesznek fel a képviselők, hogyha nem sikerül a szóbeli vita során kimerítően válaszolni ezekre, akkor írásban is szívesen megkapnánk ezeket a válaszokat a ma feltett kérdésekre. Köszönöm. Thank you, uh, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Kressle asszony azt kérdezte, hogy hol küldötték el a költségvetési támogatást. Nincs nálam ez a pontos lista, de ha jól tudom, ez 2008-ban a madagaszkári államcsíny után töltötték el. 2009-ben is voltak felfüggesztések, de hát ez most a következő év több más országot is befolyásolta a pénzügyi válság, és ez bizonyos kifizetésekben késlekedéseket jelentett, de 2008-ban Magadagaszkár kivételével az államcsíny után tulajdonképpen egyikkel sem volt probléma. Említette Kanyának a konkrét esetét, ahol a választások után néhány nappal 14 millió euró kifizetése történt meg. Természetesen ez egy folyamatnak része volt, a pénz már a választások előtt rendelkezésre állt, és a választások után december 27-én fizették ki, ha jól emlékszem rá, és nyilvánvalóan a mindegyik szolgálat megpróbál rendet teremteni az asztalán az év vége előtt. És Kenyával kapcsolatban el kell mondani, hogy senki sem várta azt, hogy a választások után olyan hirtelen ilyen szörnyűséges konfrontációkra kerül sor az etnikumok között. Kenyát mindig, mint az egyik legreményteljesebb országot tekintettük, és ez pont azt mutatja, hogy a stabilitást mit jelent Afrikában. Tehát az etnikai probléma az egyszer csak felrobban, ugyanis nem várhattuk volna, hogy pont az áll a választások után ilyesmi történik. Lisszabonnal kapcsolatban, hogy mik lehetnek a hatásai, amelyet Ajala asszony kérdezett, az már megválasztásra, megválasztásra került. Aztán hányan dolgoznak a delegációkban az egész világon? 2300-an. De nem mind a bizottságnak az alkalmazottja, hiszen nagyon sok helyi alkalmazott is van. És nagyon jó, hogy ilyen embereket is alkalmazunk. De, mint mondtam, az összes szám az 2300. Koszovóval kapcsolatban pedig nem ismerem ezt a konkrét jelentést. Én voltam már Koszovóban többször is, és nem úgy tűnik, hogy hogy a legkönnyebb itt a világon programokat megvalósítani. És hogyha Afganisztánt jobban megvisel, megvizsgáljuk, akkor még érdekesebb eredményeket láthatunk. Tehát talán nem kritizálni kell eh, az embereket, hanem megvizsgálni, hogy mi a helyzet, ugyanis nagyon nehéz körülmények között dolgoznak, és eh, meg kéne nézni az ilyen konfliktusos eh, területeken, hogy mi is a helyzet. Köszönöm. Köszönöm szépen, Delange asszony. Talán azzal kezdeném, hogy hollandként szeretnék gratulálni a bizos, biztos úrnak az új tárcához, és remélem sikeres lesz a munkája. Na, és akkor nézzük a mai feladatunkat és a fejlesztési támogatás és a humanitárius támogatás kérdését hatékonynak, átláthatónak és jobban irányítottnak kell lennie, ezt mondta a bevezetőjében. Amikor azt mondja, hogy hatékony legyen a támogatás, a segély, akkor ideális szempontból szerintem a bizottságnak és a tagállamoknak meg kell erősíteniük az ott játszott szerepüket, különösen amikor a kül, külföldi fejlesztési segélyben korlátozottak az eszközedénk. Említették már a költségvetési támogatást, és a, szeretném itt itt a bizottság és a tagállamok közötti kohéziót tekinteni, hiszen ha hatékonyak akarnak lenni, ezt kell tenni. Hogyha az általános költségvetési támogatást leállítják, a többi projekt az még megy, ugyanis a rendszer működését illetően kérdések merülnek fel, akkor a bizottság tovább is folytatja a kifizetéseket? még akkor is, hogyha a kérdés még mindig, a vita még mindig felmerül, hogy folytassuk-e a költségvetési támogatást. Például 2008. januárjában amikor a kongói demokratikus Kongó fegyverembargóját megsértették, akkor is a költségvetési támogatásról volt szó, és eh, Michel biztos úr, és elnézést kérek, nem ön volt a felelős, de hát az ön eh, eh, korábbi meg előzője volt, és akkor 75 millió euróról volt szó. Aztán augusztusban 300 millió euróról fölötti összegről volt szó, amelyek a tanzán kormány támogatásáról volt szó és a bizottság azt mondta, hogy hát az első összeget már kifizettük, akkor most a többiről is gondoskodni ki. Persze akkor itt közbeléptek, de hát láthatjuk, hogy, hogy meg kell vizsgálni, hogy valóban megtörténnek-e a kifizetések, hiszen legközelebb 5 millióról lesz szó. Tehát szeretném tudni a bizottság véleményét, hogy ma mi a helyzet de ez csak egy része a kérdéseknek. A fő kérdés az, hogy a koherenciát és a, a hatékonyságot a fejlesztési segélyben hogyan biztosítják a kísérleti projekteken kívül, hiszen azokat már említette. Reméljük, hogy önnek elegendő politikai tapasztalata van, hogy az ön utódjának megfelelő iránymutatást tudjon biztosítani nem szeretnék most udvariatlannak tűrni, és gyorsnak, de hát kint vár egy újságíró. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kedves szavakat, köszönöm a gratulációkat. Hát nem fordul elő túlzottan gyakran, hogy a hollandoktól, itt holland nyelven ilyen dicsérő szavakat kapok. Nézzük akkor a bizottság és a tagállamok viszonyát, illetve együttműködését. A feltett kérdést rendkívül érdekesnek találom. Hát, hogy a bizottságnak milyen hatásköre van, akkor mindenképpen figyelembe kell venni azt, hogy mi történik akkor, hogyha a tagállamok esetleg másként vélekednek, mint a bizottság, és hogy ez milyen hatással lehet az Európai Unió megítélésére, imidzsére. Ez nyilván negatív hatást okozhat, hogyha a tagállamok nincsenek egy hullámhosszon egymással és a bizottsággal. Ez mindenképpen rossz üzenetet juttat el a világ felé. Úgyhogy ezzel nyilván egyetértek. Szerintem szervezett formában kellene a konzultációt megvalósítani a tagállamok között. Meg kellene néznünk, hogy melyek azok a szervek, személyek, akik aktívan foglalkoznak ezzel a témakörrel az egyes tagállamokban, és ezeket a szerveket, személyeket kellene összehozni egy konzultáció keretében, és így tudnánk biztosítani, hogy mindenki megfeleljen a saját felelősségének. Ami Ruandát, Tanzániát és Nikaraguát illeti, itt volt egy 10 milliós trans, amit felszabadított a bizottság, és hát az Európai Uniós országok viszont más véleményen voltak. Úgyhogy szerintem ezeket a kérdéseket csak és kizárólag egy szervezett konzultáció keretein belül lehet megoldani. A másik fontos kérdés, hogy a szakpolitikai párbeszéd és a pusztán politikai párbeszéd között különbséget kell tennünk a politikai párbeszédet a kotonói egyezmény alapján kell tovább vinnünk. A szakpolitikánál viszont a nyolcas cikket kellene megnéznünk, és nem szabad ezt összekeverni azzal a kérdéssel, hogy a költségvetési támogatás mennyire sikeres közigazgatási szinten. Természetesen a költségvetés ellenőrzése és a különböző ezzel kapcsolatos mechanizmusok részben szakpolitikai, részben pedig politikai kérdések. Nekem az a szerény véleményem, hogy Ruanda esetében például több politikai párbeszédre lett volna szükség. Kelet-Kongóban pedig elmélyültebb politikai vitát kellett volna folytatnunk. Úgyhogy tényleg meg kell nézni, hogy mik a lehetőségek arra, hogy jobban tudjunk együttműködni. Úgy vélem, hogy közös álláspontot kell kialakítanunk, és ezt kell a külvilág felé üzenetként küldenünk, különben alássuk a saját politikáinkat. Köszönöm, mivel kifutottunk az időből, azt kérném, hogy a két kolléga, aki még hozzá akar szólni, nagyon gyors kérdést tegyen fel, és a biztosok majd írásban válaszolnak, Olmeyer és Odi urak. Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlichen Dank, dass trotz der Zeit die Fragen... Tisztelt kollégák, akkor felhasználom a kevés időt, ami még rendelkezésünkre áll. Az első kérdésem az ENSZ egyáltalán észszerű-e az ensz ezen a bázison továbbra is együtt működni, hiszen az ENSZ igazgatási kiadásának 5%-át kezdik a mi eszközeinkkel együtt, és nem nagyon akarnak együttműködni, nincs komoly koordinációja a projekteknek, hasonlóképpen a számviteli kérdésekben is minimális sztenderdeket kellene betartaniuk, ezt várnánk egy ekkora szervezettől. A második kérdésem, itt szintén Gressler kolléganőm kérdéséhez kapcsolódnék, hogyan fogják újjá szervezni az, új az eddigi területeket, hogy nagyobb legyen az átláthatóság, és a kérdésem és kérésem pedig az lenne, hogy van-e hajlandóságuk arra, hogy az Európai Parlamentet megfelelően bevonják a tervezésbe, a feladatok új felasztásába, illetve tájékoztassanak minket erről. A harmadik kérdésem a vagyonkezelő társaságokra vonatkozik. Jó ka, ö, tapasztalatokat értek el a projektek lebonyolítása terén, és jobb ö, eredményeket, mint más területeken ez szokásos. Nem lenne észszerű erősebben támaszkodni az ilyenfajta partnerekre, hogyha sikeres projekteket lehet velük lebonyolítani. És egy utolsó kérdés, nagy problémát jelent, úgy tűnik, a Europe Aid központi szolgálatainál, a nagy személyzeti fluktuáció, tehát minden három évben ö, változik a személyzet, valaki megérkezik, bedolgozza magát, és a harmadik évben már távoznia is kell a szolgálattól. A negyedik évben pedig egy új munkatárs veszi át a helyét. Ezt a fluktuációt strukturálisan nem lehetne megszüntetni, és a projekteket eredményesen lebonyolítani. Euh, Odi úr, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos úr. Mint parlamenti képviselő, hát egy kicsit el vagyok veszve, úgyhogy szeretném megismételni azt, ami a múlt évben is elhangzott ugyanezen a vitán mindenképpen fontos, hogy az Európai Unió a struktúráit egyértelművé tegye. Hát biztos úr, a horizontális és vertikális témák között tegyünk már különbséget több főigazgatóság van, három biztos, az Európai Fejlesztési Alap. Hát ez rendkívül bonyolult rendszer. És nekünk a költségvetéssel kapcsolatban volt egy jelentésünk, amivel az Európai Beruházási Bank is foglalkozott, és mindezek után az az általános véleményem, hogy talán nem is a polgárok szintjén, de itt a parlament szintjén mindenképpen az a vélemény, hogy rosszul kezeljük ezeket a pénzeket. És ez szerintem eléggé zavaró. Igenis vannak olyan országok, amelyekkel kapcsolatban vagyunk, ahol konkrétan nemzeti sport a korrupció. Hát az AKC országokkal is nagyon komoly problémáink vannak, és azt írtuk a az alapvető működési szabályzatunkba, hogy csak akkor lehet az AKC-kkal együttműködni, hogyha el tudunk menni a helyszínre egy misszió keretein belül, és meg tudjuk nézni, hogy hogyan használják fel a segélyeket. Biztos úr, van egy javaslatom. Nyilván a bizottság a végrehajtó szerv, ezt tudjuk. De most, hogy a Lisszaboni szerződés életbe lépett, és az intézményi háromszöget egy kicsit át fogjuk alakítani, akkor jó lenne, hogyha a bizottság jobban együttműködne a parlamenttel. Mi szeretjük a biztosokat, lehet, hogy ez nem látszik így rögtön ezeken az üléseken, de elismerjük a biztosokat, és megpróbálunk együttműködni természetesen megvan a bizalmatlansági szavazás lehetősége számunkra, Peter Mandelsonnál például láthattuk azt, hogy a parlament igenis képes nyomást gyakorolni a bizottságra. De, kedves bizottság, ne számítsanak a az állam és kormányfőkre. Hát Rumpai urat megválasztották, és ide se jött azt mondani, hogy bonjour, jó napot kívánok. Hát hogy tudunk így együttműködni ezekkel a személyekkel? Úgyhogy most mondom, a bizottságnak és a parlamentnek politikai szinten együtt kell működnie, és legyen már végre valahára némi koherencia ebben a házban. Köszönöm Odi alelnök úrnak, hogy emlékeztetett a parlament szuverenitására, egyetértek önnel. Sajnos lejárt az időnk, de jó lenne, hogyha a biztosok írásban válaszolnának a feltett kérdésekre, vagy azokban a kérdésekben is elmélyülnének, amikre már tudtak válaszolni. Köszönjük a biztosoknak, kellemes napot kívánunk, áttérünk a hetes pontra a napirenden, az Olaf felügyelőbizottságának éves jelentése címmel. Meg is adom a szót Peter Strömberg elnök úrnak, tessék. Tack så mycket, herr ordförande, för ordet. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a szót. A commissione, un po' di silenzio, per favore. Egy kis csendet kérek a szakbizottság tagjaitól.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 Elnök úr, köszönöm szépen. Hát csak arra vártam, hogy rendezzék soraikat a kollégák, hogy lássuk, hogy ki megy, ki marad. Akkor most engedjék meg, hogy a felügyelő bizottság nevében köszönetet mondjak azért, hogy meghívtak minket ebbe a szakbizottságba, hogy beszámoljunk a munkánkról. Azzal kezdeném, hogy bemutatom ennek a bizottságnak a tagjait. Jobb oldalamon Kálmán Györgyi ül, aki a Magyar Köztársaság nyugalmazott legfőbb ügyésze, az igazságügyi és rendészeti miniszter fő tanácsadója. Rosalind Wright ül mellette a csalásügyi tanácsadó testület elnöke, Ő most tehát a csalásügyi tanácsadó testület elnöke az Egyesült Királyság képviseletében. Van még két tagunk, akik sajnos nem tudtak eljönni a mai napon. Ditmut Teátorról van szó, aki egyébként az Európai Parlamentben dolgozott, európai parlamenti képviselő volt. Azt hiszem, hogy itt többen is ismerik őt, mert elnöke is volt ennek a szakbizottságnak valamint kollégánk Luis López Sanzarangez, aki sajnos szintén nem lehet itt, ő is a legfőbb bíróság ügyészeként dolgozott, és ezt a munkát a felügyelőbizottság vezetőjé, vezetését néhány hete adta át nekem. Én tehát Péter Strömberg vagyok, és mint mondtam, López úrtól néhány hete vettem át a felügyelőbizottság vezetését. Eddig a könyvvizsgáló felügyeleti testület igazgatója voltam Svédországban. Ez egy állami szerv, egy állami testület, amely a könyvvizsgálók, a magáncégek könyvvizsgálóinak szervezete. Tehát, mint ahogy elmondtam, nem olyan rég kezdtem meg a munkámat ezen a poszton, és így most egy új munkakörben vagyok itt. Ez az intézmény nem olyan, mint minden más intézmény. Itt nincsen svéd elnökség, meg spanyol elnökség, de mégis az történt, hogy egy spanyol elnök után egy svéd elnök következett, úgyhogy nálunk is van azért némi változás, még ha nem is úgy, mint a tanácsi elnökség. Az előadásomban szeretném először elmondani, hogy mik a feladataink és mi a mandátumunk, aztán szeretném elmondani, hogy mik a célkitűzéseink, aztán megnézzük azt, hogy mit végeztünk el az elmúlt évben, nyilván ez az éves jelentés lényege, és az OLAF felügyeleti munkáját is szeretném bemutatni. Természetesen rendelkezésre állunk, bárki kérdezhet, bárki tehet megjegyzéseket. A felügyelő bizottság legfontosabb feladata az, hogy rendszeres felügyeleti vizsgálatokat végezzen. Szeretnénk mindenképpen megerősíteni a vizsgálati feladatköröket és a szervezetünk függetlenségét. Az Olafot olyan szervezetként kell elképzelni, amelynek az a, követel, amelynek az a kötelezettsége, hogy jelentést küldjön. A felügyelő bizottságnak tehát dokumentumokat kapunk, információkat kapunk, és az OLAF nekünk, mint felügyeleti bizottságnak rendszeresen beszámolási kötelezettséggel tartozik. Hogyha kilenc hónap alatt nem tudtak lezárni valamilyen ügyet a bejelentési dátumtól kezdve, akkor ezt is jelentenie kell az OLAF-nak, valamint magyarázatot is kell fűznie ehhez, hogy elmondják, hogy az bizonyos ügy lezárása miért vesz igénybe többet, mint kilenc hónap. A felügyeleti bizottságnak azt is jelenteni kell, hogyha az Európai Unió valamely szerve nem tartja be azokat az ajánlásokat, amelyeket az OLAF fogalmazott meg ezen EU-s szervformáció munkájával kapcsolatban. Tehát erről is rögtön tájékoztatást kapunk. Ezen kívül, hogyha valamilyen tagállami jogi szervhez kerül valamilyen ügy, akkor erről is természetesen tájékoztatást nyújt az OLAF a felügyelő bizottságnak, vagyis nekünk. Most nézzük, hogy hogyan működik ez a felügyeleti bizottság. Itt vannak a de minimis jelentések, erről Rosalind fog majd néhány szót szólni, Rosalind Wright. Ami a vizsgálatokat illeti, hogyha a vizsgálatok úgy zárulnak le, hogy nincsenek meg a megfelelő következtetések, akkor erről is természetesen tájékoztatást kell nyújtani. Ami az idei tevékenységünket illeti, ez nyilván már a következő éves jelentésbe tevődik át. Csak annyit szeretnék elmondani, hogy az éves jelentésen kívül természetesen több kisebb jelentés is készül, és ezek is mindig benne vannak a következő éves, éves jelentésben. A felügyeleti bizottság mindig elmondja a véleményét az OLAF javasolt költségvetéséről is. Mi a felügyeleti bizottságban hogyan is fogjuk fel a feladatkörünket, és hogyan tudjuk végrehajtani a feladatainkat. Ez az előadásom következő része. Az egyik legfontosabb feladatunk, és úgy gondolom, hogy ez mindenki számára egyértelmű, az az, hogy a vizsgálatokat megfelelően előre tervezett módon hajtja végre az OLAF, anélkül, hogy bármilyen szükségtelen késlekedés bekövetkezne. Tehát az OLAF prioritásokat fogad el, és azokkal a kérdésekkel foglalkozik elsőképpen, amelyek az Európai Unió számára a legfontosabbak. Annak érdekében, hogy megfelelőképpen tudjuk a felügyeleti szerepkörünket ellátni, ehhez fontos az, hogy az OLAF-nak meglegyen a megfelelő koherens és konszolidált struktúrája, amin belül dolgozik, erről majd később részletesebben is beszélek. Az OLAF tehát megfelelő feladatkörökben, megfelelő módszerekkel dolgozik, ez is előre megállapításra kerül. Az OLAF megpróbálja garantálni azt, hogy nem részrehajló módon tudjon minden egyes vizsgálatot végigvinni. Az OLAF vezetőivel nagyon komoly és rendszeres kapcsolatunk van a különböző alcsoportokkal, administratív képviselőkkel, a különböző unitok és departmentek vezetőivel, tehát minden részegység vezetőivel is tartjuk a kapcsolatot, hogy a feladatkörök megosztása megfelelő legyen. Így valóban komoly rálátásunk van az OLAF vizsgálati munkájára, és biztosítani tudjuk, hogy mindenféle befolyás nélkül végzi az Olaf a munkáját. És éppen ezzel a tevékenységgel valóban megfelelő felügyeletet biztosítunk, és az OLAF függetlenségét, illetve a vizsgálati eljárások függetlenségét tudjuk biztosítani. A három intézménytől ugyanis ezt a fő mandátumot kaptuk. Mire is van szükségünk annak érdekében, hogy elvégezzük ezt a munkát? Hozzá kell férnünk minden dokumentumhoz, hozzá kell férnünk a számítógépekhez, az adatbázisokhoz. Ezen kívül az OLAF minden munkatársával kapcsolatot tartunk, és természetesen van egy megfelelőképpen működő titkárságunk is. Nos, mindez a valóság, tehát tényleg hozzáférünk minden információhoz, amire szükségünk van, valóban hozzáférünk a munkafájlokhoz, amikre szükségünk van, és azt is elmondhatom, hogy az OLAF munkatársai minden szinten mindig nyitottak és nagyon örülnek annak, hogyha kapcsolatot tarthatnak velünk. Tehát soha semmilyen nyomást nem kellett gyakorolnunk a munkatársakra, hogy tartsák velünk a kapcsolatot. Éppen ezért elmondhatom, hogy remek az együttműködés az OLAF és a felügyelő bizottság között. Az OLAF valóban meghallgatja, amit mi mondunk, és megpróbál is megfelelni az általunk benyújtott ajánlásoknak. Természetesen vannak olyan témakörök, amikben nem feltétlenül egyezik a véleményünk most is vannak olyan dossziék, amiknél még folyik az egyeztetés, folyik a vita, de annyit elmondhatok, hogy az OLAF minden esetre mindig is meghallgatta a véleményünket. Mint ahogy elmondtam, van egy tevékenységi jelentésünk, ami 2008. júniusától 2009. májusáig terjed. Ez a harmadik ilyen tevékenységi jelentés, amit elkészítünk. Ebben látszik, hogy milyen üléseink voltak, hogy kikkel találkoztunk, ezt most nyilván nem fogom felolvasni. Itt a jelentésben beszélünk arról a feladatkörünkről, hogy az OLAF függetlenségét biztosítanunk kell. Ez természetesen fontos feladat, és erről szeretnénk is beszámolni. Először is felmértük, hogy milyen kockázatok lehetnek, tehát hogy mi fenyegetheti az OLAF függetlenségét a vizsgálatok során, és utána foglalkoztunk is ezekkel a kockázatokkal, és azt biztosítjuk, hogy az OLAF megfelelőképpen folytassa le a vizsgálatokat. Tehát mindenképpen kifejtjük a véleményünket az OLAF függetlenségével kapcsolatban. Amit ezen a téren szeretnénk elérni, az tulajdonképpen fontos része ennek a jelentésnek, és ebben a kontextusban is rengeteg információt és fájlt kértünk be az Olaf-tól. Természetesen az Olaf kötelezően jelentéseket is küld nekünk, de ezen kívül plusz információt is kértünk az Olaf-tól. Ezen kívül itt van a 9 hónapos jelentés, mint ahogy elmondtam, az Olafnak minden esetben jeleznie kell, hogyha 9 hónapnál hosszabb ideje folyik egy vizsgálat. Ezek az úgynevezett 9 hónapos jelentések. A 9 hónapos jelentést azért dolgoztuk ki, mert úgy láttuk, hogy az ügyeknek jelentős százaléka már kilenc hónapnál hosszabb ideje folyik. Éppen ezért azt kértük az Olaftól, hogy számoljon be arról, hogy miért nem tudták lezárni ezeket az ügyeket kilenc hónapon belül. Természetesen valós és alátámasztott értékelést várunk, és azt láttuk, hogy mondjuk az ügyek felénél valóban megalapozott volt a késlekedés, de az ügyek másik felében ez nem volt feltétlenül megalapozott, esetleg rossz következtetésre juthatunk a vizsgálatok hatékonyságával kapcsolatban. Előfordult az is, hogy az Olaf azt mondta, hogy nem kapta meg a megfelelő forrásokat a vizsgálathoz. Így most már jobban látjuk, hogy amikor valamilyen késlekedés történik, vagy leáll, függőben marad egy vizsgálat, akkor ennek mi az oka? akkor ez miből fakad? Ez mondjuk azért van, mert valamilyen káros nyomást gyakoroltak az Olafra, vagy valamilyen más oka van ennek. Minden esetben megpróbáltuk feltárni a valódi okokat, amelyek a mögött rejlenek, hogy bizonyos vizsgálatokat nem sikerült kilenc hónap alatt lezárni. Tulajdonképpen semmi sem utalt arra, hogy elfogult nyomás hatására késlekedtek volna ezek a vizsgálatok, inkább talán hatékonysági faktorok állnak ezek mögött a késlekedések miatt, vagy mögött. Tehát számos jelentést kapunk az Olaftól, kapcsolatot tartunk az Olafos kollégáktól. Azt hiszem, hogy a munkánk legfontosabb részét sikeresen bemutattam, és még egyszer mondom, hogy a jelentések elkészítése mindenképpen az egyik legfontosabb téma, csak így látjuk, hogy hogyan működnek a vizsgálatok az Olafnál. Természetesen ajánlásokat is megfogalmazunk, és most a vizsgálati eljárásokkal kapcsolatban van is egy vitánk az OLAF-fal. Van egy úgynevezett vizsgálati kézikönyv, és ezzel kapcsolatban a vizsgálati metódusokról éppen vitában állunk az Olaffal. Született egy olyan ajánlás is, ami megtalálható a tevékenységi jelentés végén. Úgy gondolom, hogy Györgyi úr és Rájt asszony majd szólnak ezektől a té- ezekről a témákról. Úgyhogy akkor először át is adnám a szót Rosalind Wrightnak. Köszönöm. Elnök úr, kedves képviselők, nagyon hajl... hálás vagyok, hogy itt felszólalhatok. Két kérdéssel szeretnék foglalkozni. Én két esettel voltam a jelentést. Az egyik a de minimis szabály, másik pedig a stratégiai nyomozati tervezés. A de minimis ezzel kapcsolatban a helyzet a következő. Az az OLAF a pénzügyi szabálytalanságok és bűncselekményekkel kapcsolatban zéró toleranciát hirdetett meg, és ennek így is kell lennie. De az, hogy egy ilyen politika létezik, nem azt jelenti, hogy az OLAF minden egyes esettel foglalkozzon. Hogyha van más testület vagy hivatal, ügynökség, amely hajlandó ezt az, ezzel az ügyel foglalkozni, akkor ez történik. És tulajdonképpen az IDOC, amely egy olyan testület, amely képes ilyen esetekkel foglalkozni, és amelyek az Olaf küszöbe alatt vannak, azokkal foglalkozik. Az Olaf az eljárásaiban és a kézikönyvében a súlyosságnak a küszöbét használja mértékként annak, ahhoz, hogy tudja, hogy milyen esetekkel foglalkozzon. Tehát tulajdonképpen ezt mi döntjük el, hogy melyik eset súlyos és melyik nem, hiszen nincsen a súlyosságnak meghatározása. 4, 45 Eh, esetet eh, vizsgáltunk meg ebben a eh, jelentésben, ezek már lezárt esetek, és pont az, ezeknek kapcsán próbáltuk megvizsgálni, hogy a súlyosságnak a kritériumát hogyan határoztuk meg ezek belső esetek, hogy milyen kapcsolatuk van a belső esetekkel. Az Olaf erre reagált, ugyanis javaslatokat, ajánlásokat és véleményeket fogalmaztunk meg, és az Olaf pozitívan reagált erre, és valóban törődik velük, és az ajánlásainkat végre akarja hajtani, meg akarja valósítani. Mányi úrral folytattunk eszmecserét, ő az ájdoknak a vezetője. És nagyon örülök, hogy azt mondhatom, hogy az Olaf főigazgatójának a megbeszélése mennyi úrral nagyon konstruktív volt és örülök már annak előre is, hogy a jövőben azok a kis esetek, nem annyira fontos esetek, amelyeket eddig az Olaf kezelt, majd most már az IDOC fogja megtenni. A külső esetekben nincsenek olyan testületek, amelyek átvehetnék ezeket az eseteket. És ha az Olaf nem foglalkozik velük, akkor senki más sem. Tehát ez egy nehezebb probléma, amikor külső esetekről van szó. De én magam is, és mások is folytattak megbeszéléseket a különböző egységvezetőkkel, és nagyon örülök neki, hogy konstruktívan állnak hozzá az ajánlásainkhoz, mert nyilvánvalóan korlátozottak a forrásaink az Olafnak is, és az Olafnak a legnagyobb, a legsúlyosabb esetekre kell koncentrálni, és olyan esetekre, ahol az Európai Unió pénzeszközeit kockáztatja valami. És nem kell eltéríteni a forrásokat olyan területekre, ahol mások át tudnák venni ezeknek az eseteknek a kezelését. Ebben teljes volt az egyetértés, és konstruktív választ kaptunk. Ez volt a de minimis esetekkel kapcsolatban a helyzet. A másik pedig a stratégiai tervezésnek az esetei. Ez folytatólagos munka, és még az Olaf részéről meg kell fogalmazni a vélemény, de már is konstruktív megbeszéléseket folytattam mind az A és B operatív egységek vezetőivel, tehát hogy hogyan tervezik meg az eseteiket, és hogyan vetik be a forrásaikat. Épp ezért nagyon érdekel az, hogy az Olaf hogyan állítja fel a nyomozati tervet azért, hogy a korlátozott erőforrásokat minél jobban használhassák fel. És jó benyomást tett rám a, a a tervezése az Olaf munkája során. Mint mondtam, ez folyamatban lévő munka, és remélem, hogy majd sikerül az elkövetkező hónapokban egy véleményt összeállítanunk, amit az Olafnak majd átadunk. De én most, az, mint mondtam, az egységek vezetőkkel együttműködik, és nagyon-nagyon együttműködően álltak hozzá a kérdéshez, a, üdvözlik a segítségünket, és ezért nagyon örülök, hogy ilyen szoros az együttműködés köztünk, és reméljük, hogy jövő évben sikerül majd pozitív eredményekről tudósítanom a bizottságot. Köszönöm. Uh, with your permission, Mr. Chairman, I would... Elnök úr, Györgyi urat kérném meg, hogy szóljon néhány szót a, a nemzeti hatóságnak átadott ügyekről. Elnök úr, a feladatom az, hogy olyan esetekről számoljak be, ahol a tagállamok igazságügyi hatóságai kapják meg az illető ügyet. Ismert, hogy az Olaf nem igazságügyi hatóság, tehát a bűncselekményeket nem szankcionálhatja az Olaf, azonban hozzájárulhat ahhoz, hogy a tagállami hatóságok ezt megtegyék. A jelentés időszakában 36 jelentést vizsgáltunk, megvizsgálta jelentést, amelyeket az OLAF adott át a tagállami igazságügyi igazságszolgáltatási szerveknek. Az ilyenfajta jelentéseket a felügyeleti bizottság ülésein az alap ügyosztályok munkatársaival rendszeresen vizsgáljuk, illetve tanácsadást tartunk ezekben az ügyekben. A felügyeleti bizottság ezeket a jelentéseket első elemzésnek veti alá, hogy az egyes tényállásokat az OLAF képviselőivel megvizsgálják, valamint a vizsgálat célszerűségét és az abból adódó eljárás jogi kérdéseket megfelelően meg lehessen vizsgálni. A felügyeleti bizottság itt különösen a jelentések minőségére ügyel, hogy fel lehessen deríteni azokat az eseteket, amelyek nem a tagállami igazságszolgáltatási hatóságok hatáskörébe tartoznak. Így a múltban a Felügyeleti Bizottság több olyan esetet is felderített, amelyeknél az elő, elévülési határidők jelentettek problémát. A beszámoló időszakában számos hasonló eset volt, amelyeknél az ellévülési határidő megakadályozta azt, hogy ezeket az ügyeket a tagállami hatóságok dolgozzák fel a továbbiakban. A felügyeleti bizottság egy minőségi javulást állapított meg a jelentésekben szereplő információk tekintetében. Különösen a vélt bűncseleményeknél, illetve a tagállami jogszabályoknál azon ö, tagállamok esetében, ahová az adott ügyeket továbbítják. Sok esetben a vizsgálati jelentéseket a felügyeleti bizottság csak akkor vizsgálta meg, miután az adott ügyet már továbbították az illetékes tagállami igazságszolgáltatási hatóságnak. Az elsőfokú bíróság nemrégiben döntött arról, hogy a felügyeleti bizottság tájékoztatásának elmaradása a vizsgálati beszámoló átadását megelőzően a tagállamok hatóságai számára az ide vonatkozó eljel, előírások megsértését jelenti a 1063-99-es jogszabályra ö, hivatkozva. Hiszen az érintettek alapjogait is védeni kell, az átadást megelőzően, és Az utóbbi a felügyeleti bizottság számára a 1063-as rendeleten túlmenőnek tűnt a bizottság számára, és aggályokat váltott ki ezen döntést, illetően a bizottság körében. Ezek az aggályok többek között a felügyeleti bizottság jogi kötelezettségeire vonatkoztak azt illetően, hogy ne avatkozzanak be az olaf futóvizsgálataiba, hiszen a felügyeleti bizottságnak nincsenek megfelelő hatáskörei, és az Olaf az egyedül felelős az adott ügyek továbbítását illetően, és minden egyes esetben, illetve az összes esetben meg kell vizsgálni az ide vonatkozó dokumentumokat, és mindez ahhoz vezetett, hogy a bizottság vezetne, hogy a bizottság már egyébként is túlterhelt ségét tovább növeli ez. Éppen ezért az elsőfokú bíróság döntésével szemben panaszt emeltünk. Emelhetnénk, de a bizottság úgy döntött, hogy mégsem támadja meg ezt a döntést, és a felügyeleti bizottság új gyakorlatokat fejlesztett képen ebből a célból az alapfal való együttműködés céljából. Az alapjogok védelme a vizsgálatok során a felügyeleti bizottság további kötelezettsége. Egy olyan időpontban, amikor is köz tájékoztatják a felügyelő bizottságot egy adott esetről, akkor ö, visszamenőleg meg kell vizsgálni a bizottságnak, hogy az alapjogokat védték-e, megfelelően védték-e. Az OLAF szándéka az, hogy a vizsgálati jelentéseket továbbítsa mi részünkre a tagállamoknak való átadás öt nappal. A felügyelőbizottság minden egyes esetben egy jelentéssel él az Olaf felé, melyben közli, hogy az alapjogok védelme megvalósult, illetve az eljárási garanciák érvényesülnek-e. Azokban az esetekben, ahol aggályok merülnek fel az alapjogok betartása, illetve az eljárás jogi garanciák tekintetében, nos, a felügyelő bizottság mm, ezt erre figyelmeztet, és valamennyi alapjogot, illetve alapjogra, illetve eljárásjogi garanciára vonatkozó panaszt illetően tájékoztatást kell, hogy kapjon. Mely panaszokat az Olaf kapott. És az összes esetről szó van, e tekintetben nem csupán azokról, amelyeket továbbítottak a tagállami hatóságok, hatóságoknak mindazon panaszokat, panaszokról értesülnünk kell, ahol ö, alapjogi problémák, vagy pedig eljárásjogi garanciákkal kapcsolatos problémák merültek fel. Az Európai ö, ö, Ombudsman is kiemelte annak fontosságát, hogy az OLAF megfelelően betartsa az eljárásjogi garanciákat. Ennyit mondanék, tehát röviden a felügyeleti bizottság tevékenységéről köszönöm a figyelmet. Bene, grazie, do la parola. Köszönöm. Megadom a szót Gressle asszonynak. Köszönöm szépen. Köszönöm a felügyelő bizottság munkatársainak nagyon érdekes munkáját, érdekes beszámolót. Ez egy nagyon érdekes pont, és a 2008-as mentesítés szempontjából is jelentős lehet, ami a struktúrás alapokat és a külső segítségnyújtást illeti, hogy mit is tesz az OLAF ezen a területen. A felügyelőbizottság jelentése megmutatta számunkra, hogy problémák vannak, a felügyelőbizottság dolgozik, hogy ez a konstrukció európai szinten működjön, nem tökéletesen, de mégis működik. Ahol viszont nem működik, ott be kell kapcsolódniuk a tagállamoknak. Nagyon intenzíven foglalkoztunk az elmúlt időszakban a 1073-as rendelettel, és munkadokumentumaink vannak. Tehát, hogyha egy új kolléga szeretné ezeket elolvasni, ezt megteheti a Kokobu honlapján, vagy pedig az én irodámban is. Azt hiszem, hogy itt azzal a kérdéssel kell foglalkoznunk, hogy mi is történik majd a csalás elleni küzdelemmel az EU-ban, hiszen most elfogadtuk ezt a beszámolót legutoljára novemberben, és azóta semmi újdonság nem történt, a bizottság előtt a tanács előtt kész volt arra, hogy ezt a beszállót feldolgozza, de a bizottság mindez ideig semmit nem tett. Hol is vannak a problémák? Az a probléma, hogy az esetek csupán 7%-át adja tovább az OLAF a tagállamoknak, tehát az esetek csupán 7%-ában születik bírósági ítélet. Az olaf esetek 93%-a, amit mi az EU szintjén nagyon gondosan kezelünk, megpróbáljuk az alapjogokat betartani, de mindez csupán egy űrügy, egy teljesen észszerűtlen gyakorlat, hiszen végeredményben bűnözőket védünk ezáltal. Érdekes volt a Kokóbú meghallgatása, ezen esetek igazságügyi feldolgozásáról a tagállamokban, és februárban született egy munkadokumentum is a részemről, ahol statisztikai adatok szerepelnek az OLAF tevékenységét illetően, és az a beszámoló megmutatja, hogy csak nagyon kevés felmentés volt azon 7%-ból, amely bíróság elé került a tagállamokban, tehát ez azt mutatja, hogy az OLAF releváns eseteket dolgoz fel, és olyan eseteket dolgoz fel, amelyek a mi érdekeinket szolgálják. Tehát át kell gondolnunk, hogy hol is van a panaszok valós helye a tanácsnál. A tanács nem tett semmit még a csalás leküzdése ellen, csalás leküzdése érdekében. A a kollégáim 95%-a támogatta az én jelentésemet, melyben a tanácsot kényszerítjük arra, hogy működjön együtt az Olaffal, hogy a csalás leküzdése valódi témává váljon. A bizottság ezt a jelentést nem dolgozta fel tovább, és továbbra is az a helyzet, hogy az olaf esetek 93%-ában nem történik semmi. A mai vita során a felügyeleti bizottsággal alkalmat kell, hogy kapjunk arra, hogy ezek az utalások eljussanak a tagállamokhoz, illetve a bizottsághoz, hiszen kényszerítenünk kell arra a bizottságot, hogy foglalkozzon ezzel a jelentéssel. És tisztelt kollégák, az, hogy az Olaf milyen helyet foglal majd el az új bizottságban, például a VEM ügyel való együttműködés területén egy biztos, aki nagyon sokat, ez nagyon szimpatikus ember, de aki az Olaffal való erőteljesebb együttműködést szorgalmazná, de ezt nem tudja már megtenni, mert már nem a bizottság alelnöke. Nos, hát mondják el nekünk, hogy mi is itt a helyzet. Az Olafot tíz évvel ezelőtt hozták létre a parlament nyomására, és hogyha nem figyelünk oda, itt az Olaf elszigetelése volt, illetve leválasztása a bizottságtól a terv, az Olaf csak úgy lehet aktív, hogyha a bizottság felkér az Olafot arra, hogy ö, folytasson nyomozást, akkor a belső nyomozásokat, vizsgálatokat el is felejthetjük, a saját ö, parlamentünket érintő nyomozásokat úgy szintén, a tagállamokkal való együttműködést úgy szintén elfelejthetjük, hiszen nem lesz nyomásgyakorló eszközünk már a tagállamokra. Éppen ezért a felügyelőbizottság tagjait kérném, fejtsék ki, hogyan látják azt, hogy az Olaf externalizációja milyen következményekkel járna, hiszen üléseikkel valószínűleg már foglalkoztak, ezzel ha még nem, akkor majd megteszik ezt. Azt hiszem, hogy ebben a kérdésben össze kell tartanunk, és meg kell néznünk, hogy hogyan tudjuk ezeket a problémákat kezelni. Azt hiszem, hogy az eljárások hosszú időt tartama, 9 hónap vagy több, ami 75%-a az eseteknek. Ez összefügg a tagállamok hajlandóságának hiányával az együttműködésre. Megtagadják az együttműködést a bizottság részéről is. Még az Olaf adatbankjával kapcsolatos problémát sem oldottuk meg. Tehát mindez végeredményben ahhoz vezet, hogy a jelenlévő problémák alakulnak ki. A felügyelőbizottság elmondta, hogy az elmúlt két-három évben volt néhány ítélet az elsőfokú bíróság részéről, és a legutolsó ítéletnél az volt a felügyelőbizottság véleménye, hogy, hogy fellebbezni kellett volna, és ez az ítélet arra irányult, hogy az EU tisztviselőket sokkal jobban kezeljék, mint a világ többi részét. Azt hiszem, hogy a világ többi része választotta meg őket, tehát ők ezt biztos, hogy nem szorgalmazzák. Tehát egyik ítéletet kapjuk majd a másik után, és ugyanezen az irányvonalon haladnak ezek tovább. És a választóknak egyáltalán nem lehet majd megmagyarázni, hogy az átlagpolgárt hogyan kezelik, és az EU tisztviselőknek miért van sokkal jobb státuszuk, mint a többi polgárnak. Elégedetten látom, hogy az alap megőrizte függetlenségét, nem volt olyan eset, ahogyan a múltban sem, ahol is a felügyeleti bizottságnak be kellett volna kapcsolódnia. Aggodalommal látom, hogy az Olaf kézikönyv még mindig nem készült el, Szeretném tudni, hogy mi a helyzet ezzel a kézikönyvvel, hiszen akkor, ha ez elkészül, akkor ezt is kipipálhatnánk, ezt a feladatot. Azt hiszem, hogy a felügyelő bizottság előtt vannak megoldandó problémák, például a dokumentumok átadásának kérdése a tagállamok igazságügyi hatóságai részére. Nos, azt hiszem, hogy ezt az alaffal együtt kell megoldaniuk. Mi parlament sajnos nem vagyunk ebben a helyzetben, ez nem a mi feladatunk, de az Olafnak meg kell adnunk azt az esélyt, hogy dolgozhasson, a felügyelőbizottságnak úgy szintén el kell végezni a saját feladatát. Úgy látom, hogy nincsenek nagyobb problémák, az írásbeli dokumentumokból is ezt vettem ki, ezt szültem le. Megoldást fognak találni, és hogyha mégsem így lenne, mégsem ez lenne a helyzet, akkor tájékoztasson erről most minket a Felügyelőbizottság. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Csaci Márka kiszúr következik. Köszönöm, elnök úr. Először is a tevékenységi jelentéssel kapcsolatban szeretnék köszönetet mondani, ez nagyon jól tagolt, jól olvasható, számos információt tartalmaz. Azt hiszem, hogy ezek fontosak az olaf függetlenségének megőrzése szempontjából, és éppen ezért az a mód, ahogyan az olaffal együttműködünk, számunkra döntő jelentőségű, de talán túlmenően azon, amit Gressle kolléga elmondott, minél függetlenebb az olaf a bizottságtól, annál jobb. Tehát számomra nem az a döntő, hogy ki a bizottság alelnöke, hanem az, hogy mennyire független valójában az Olaf, és annál döntőbb szerepet játszik, annál nagyobb respektussal rendelkezik. Az Olaf munkának nagy részét dicsérni tudom. Ez számunkra az Olaf kezdeményezői számára nagyon fontos. Két összetett kérdés van. Az egyik az elévülés, az esetek elévülésének kérdése. Tehát a tagállamok hatóságai ö, fellépnek, és a és mire ez megtörténik, az esetek egyrészt elévül, és Gressler kolléga számadatokat nevezett meg, 7-7%-ot említett, hogy az esetek csupán ennyi része kerül bíróság elé, és ez valóban ö, katasztrofális. Tehát az Olaf egyfajta placebo sok esetben, és ez nem lehet így, éppen ezért fontos, hogy az az úgynevezett 9 hónapos határidő, amely annyira jelentős az munkája szempontjából, ne kerüljön túllépésre. És a beszámolókban azt olvasom, hogy az esetek majdnem 80%-ában túllépik ezt a 9 hónapos határidőt. Tehát, hogyha egy eljárás hosszabb ideig tart, mint 9 hónap, akkor tájékoztatniuk kell erről, és a kérdésem az, hogy mindig ö, megkapják ezt a tájékoztatást, mert a beszámolóból ezt nem tudom leszűrni, hogy ez a helyzet, és ezt nagyon aggályosnak tartom, mert ez már az elévülés kezdetét jelenti, és ezt nem fogadhatjuk el, éppen ezért ez a konkrét kérdésem, hogy mit tudnak tenni, hogy az Olaf betartsa ezt a 9 hónapos határidőt. A második kérdésem a most az alapjogokat érinti. Ez az egyik alapfeladatuk. A gyanúsítottak alapjogait védeni kell a vizsgálat során. Az a probléma, hogy önök csak visszaható hatállyal kapcsolódnak be általában, tehát nem a futó vizsgálatba kapcsolódnak be, nem is tehetik ezt. Györgyi úr éppen kifejtette, hogy a munkamódszert meg kell változtatni. Tehát egy előzetes tájékoztatásra kell, hogy sor kerüljön, még akkor is, hogyha nem avatkozhatnak be, de legalább előzetesen tájékoztatni kell önöket. Mert mi politikusok tudjuk, hogy ha az alapjogokat nem védik, most az interneten nagyon könnyen lehet gyanúsítani másokat, és valakit már előzetesen el is ítélnek akár, anélkül, hogy bármit tett volna. Ezért nagyon vékony jégen táncolunk, és a konkrét kérdésem az, hogy minden esetben, amikor az alapjogok érintettek, ezekbe beavatkoznak, akkor önöket tájékoztatják-e, vagy pedig csak azokban az esetekben, amelyeket átad az OLAF a tagállami hatóságoknak. Köszönöm. Grazie. Köszönöm. Euh, Köszönöm szépen, eh, elnök úr. Nagyon örülök, hogy ez az eszmecsere különbséget tesz a eh, tévedések és a hibák között. Eh, a számvevőszéknek nem az a szerepe, hogy állandóan csalásokat keressen, hiszen technikai szempontból, ahogy én látom, az nem a tévedéseknek az összege. Tehát nem a tévedéseken keresztül jutunk el a csalásig. Tehát ez a különbségtétel nagyon fontos. Nagyon, hogy is mondjam, nagyon érdekelt, ez a 7%-os következtetés. A felügyelő bizottság hogyan látja, hogy a vizsgálatok nem jól folynak le, hogyha nem történik bírósági határozat, vagy pedig valóban az igazságszolgáltatási hatóságokra fogható ez. Tehát az Olafnak milyen eszközei vannak? A jelentésben beszéltek arról, hogy nincsen szükség további alkalmazottakra. De hogyha a parlament, mint költségvetési hatóság úgy érzi, hogy a számvevőszéknek, az Olafnak szüksége van további emberekre. És az első kérdés, amit feltettem, az az, hogy vannak-e csalások. És azt mondták, hogy nem igen vannak. Az én meggyőződésem az, hogy igenis vannak csalások. Méghozzá több, mint amit gondoltunk. Ugyanis a csaló az nem tévedéseket követel. Tehát szerintem a csalásokkal kapcsolatban valós probléma van. És hogyha plusz eszközök pénzeket kérnek, akkor hozzanak rá eh, eh, eh, bizonyítékokat, és akkor lesz politikai többség, hogy ezeket a további eszközöket biztosítsuk. Az 500-ból 108 vannak, vannak a, tetká, vannak a titkárságokban, és, és 100, 110 vannak még máshol. Tehát 180 folytatják a vizsgálatokat, és 120 a főigazgatóságnak, akkor valóban a vizsgálatokra fordítják ezeket a, az eszközöket, akkor nem kellene inkább a vizsgálatokra biztosítani több embert, mint a büróban. Ennyi lenne a kérdésem. Köszönöm. Grazie mille. Köszönöm. Zonda képviselő következik. Mange tak, og tak for en, en god Köszönöm szépen a remek jelentést. Az egyik fő végkövetkeztetés, amelyet a bizottság tett, a világos fenyegetettség, az olaf fenyegetettsége, ami a vizsgálatokat illeti. Ez egy elég éles végkövetkeztetés fenyegetés, tehát közvetlen és szubtilis fenyegetések. Ez az első számú végkövetkeztetés. Éppen ezért el tudom képzelni, hogy ezt a, ezt a vetületet egy kicsit még mélyítsük el itt a vita során. A jelentésben van néhány példa arra, hogy ezek a fenyegetések hogyan jutnak kifejezésre de hogyha az EU intézmények részéről is vannak ilyen fenyegetések, akkor milyen tapasztalataik vannak ezzel kapcsolatban, hogyan tudnak szembeszállni ezekkel a fenyegetésekkel? Hogyan fogadják ezt? Olyas valami ez, ami például ahhoz vezet, hogy az adott esetről jelentést készítenek, fegyelmi eljárás indul, bírósági eljárás indul. Vannak-e példák? Mi történik konkrét esetben, hogyha ilyenfajta fenyegetések merülnek fel az EU intézmények részéről az Olaf munkát, illetve köszönöm. Grazie, onorevole Kalf. Köszönöm, Kalf képviselő. Uh, köszönöm szépen, elnök úr. Volt egy kérdés, amely többször előfordult, ez pedig az alapvizsgálatoknak a hossza. Miért, mik az okok? Az, amit Gressle asszony mondott, hogy, hogy nincsen egyetműködés az igazságügyi hatóságokkal, vagy pedig közigazgatási kapacitás, adminisztratív kapacitásnak a hibája, ahogy Odi úr is említette. Tehát ön szerint mi az oka annak, hogy ilyen sok eset ilyen hosszú ideig kerül vizsgálatra? Grazie. Köszönöm. Jó magam is szeretnék feltenni néhány kérdést de mivel most már nagyon kifutottunk az időből, arra kérném az elnök urat, hogy csak nagyon röviden válaszoljon, de örülnék, hogyha írásban kapnánk választ a kérdéseinkre, hiszen azt hiszem, hogy a kérdések sokkal részletesebb válaszokat igényelnek. Egyetértek Odi alelnök úrral, hiszen a tapasztalat azt tanítja nekünk, hogy a legjobb, a legügyesebb csalók a formai dolgokat betartják. Tehát, hogyha a forma rendben van, az nem azt jelenti, hogy nincs csalás, volt egy nagyon gyümölcsöző ö, eszmecserénk a mentesítést illetően a biztosokkal, és most felteszem ugyanezeket a kérdéseket, hogyha tehát el tudják mondani, hogy mi nincs rendben az olaf hogy vannak-e árnyékok, sötét pontok, illetve hogy milyen az átláthatóság szintje az olafon belül. Hát Cimarka úr is emlékeztetett arra, hogy mit tehet a függetlenség szintje, van -e egy tényleges függetlensége az alapnak az Európai Bizottságtól, vagy pedig lehetne javítani ezt? Aztán még arról is lehet vitátni, vitázni, hogy milyen opciók lehetnek, akár a függetlenség szintjét illetően, nem csupán az Európai Bizottságtól, hanem az EU többi intézményétől való függetlenséget illetően, valamint a tagállamoktól való függetlenséget illetően. Egy másik kérdés, ellenőrizték-e hogy vannak-e különbségek az Olaf bánásmódját, illetően az egyes tagállamokkal szemben vagy pedig egyenlő a bánásmód. Egy másik szempont nagyon kényes szerintem, ez eh, az együttműködés és a kapcsolatok szintje az OLAF és a tagállamok között. Különösen az OLAF és az igazságügyi hatóságok között az egyes tagállamokban, és ebben az ügyben lehet-e valamit tenni? Egyetértek azzal, amit Gressle asszony is elmondott korábban, azt hiszem, hogy fontos, hogy nyomásgyakorlási tevékenység legyen a tanácssal, illetve az Európai Bizottsággal szemben, hogy avatkozzon be azokban a tagállamokban, amelyek nem biztosítanak megfelelő együttműködést az Olafnak, hogy megfelelően tudja ellenőrizni a csalásokat, különösen a rövid határidők tekintetében azt hiszem, hogy minden kolléga nagyon fontos és jelentős kérdéseket tett fel. Most megadom a szót, elnök úr, még nagyon hosszú az ülésünk, és várjuk írásbeli válaszaikat is, hogy még jobban együttműködhessünk a jövőben. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a többi képviselőnek is, aki kérdéseket tett föl, vagy pedig megjegyzéseket tesz, ugyanis ez nagyon hasznos és fontos számunkra, hogy ilyenfajta visszacsatolás is legyen. Megpróbálok válaszolni némelyik kérdésre. Rövid az idő, tehát sajnos csak felszínesen érinthetjük őket. Először is nézzük az Olaf externalizációját, hogy így nevezik, tehát hogy kivegyék a bizottságból és máshol helyezik el. Ezt a kérdést még mi nem vitattuk meg, ez egy eléggé új javaslat. Nyilvánvalóan szoros figyelemmel követjük majd ezt a vitát. Egyelőre nincsen véleményünk erről, de nem tudjuk, hogy mi szól mellette és mi szól ellene. Nyilvánvalóan a felügyelőbizottság szoros figyelemmel fogja ezt követni, hiszen ez az, az Olafnak a szerepét, az csalás elleni EU-s tevékenységeket is befolyásolja. Némelyik kérdés a, a felügyelőbizottság hozzáférését kérdezte meg a dokumentumokhoz, a komputerrendszerekhez. Erre a következő a válaszom. Egyelőre mindig megkaptuk, amit kértünk, és ezt várom el a jövőben is. Néha beletelik egy kis időbe, de azért rendszerint megkapjuk azt az információt, amit kértünk. Tehát itt nem látok problémákat. Akkor most nézzük a, azt a kérdést, hogy hogy mindig megtaláljuk azokat az eseteket, amelyek kilenc hónaposak, vagy még ennél is régebbiek. Így hisszük, hogy valóban így történik, hogyha nem kapunk tájékoztatást, az rendszerint administratív hibának tekinthető. Tehát, hogyha kilenc hónapnál tovább tart egy ügy, akkor tudunk róla tehát minden olyan esetet, amelyről hallunk, megvizsgáljuk, tehát azokat az eseteket, ahol alapvető és eljárási jogokat megsértettek. Erről beszéltünk az olaf és az, első, az elsőfokú bíróságnak a határozatait is megkaptuk. Itt persze van még javításra hely, de az Olafnak kell az ilyenfajta kérdésekkel a belső szerkezetén keresztül foglalkozni. Tehát ezeket a különböző részeket össze kell hozni. Gressle asszony is említette a nyomozást, azokat a nyomozásokat, amelyek csak az esetek 7%-ában vezet határozathoz. Nehéz a statisztikai adatokat így megvizsgálni, mi nem is kaptuk meg őket, de szükség van arra, hogy megvizsgáljuk azokat az eseteket, amelyeket a nemzeti hatóságoknak küldenek, ezeket nyomon kell követni, ezeket valóban meg kell vizsgálni, és méghozzá nagyobb figyelemmel. Több oka is van annak, hogy ha egy eset egyik szinte megreked bizonyosokból. Láttunk olyan eseteket, amelyek a kockázatos területeken vannak, megvizsgáltuk már ezeket az eseteket, és most már ez gyümölcsöt is hoz. Tehát ezek a korlátozó intézkedések miatt rekednek meg. A az Olaffal kapcsolatos kockázatokat illetően az első következtetésben, a dokumentumban azt fogalmaztuk meg, hogy lehetséges kockázati forrásokat azonosítottak, nem konkrétan, de tudjuk, hogy hol van lehetőség arra, hogy nem megfelelő módon befolyásolják az Olaf munkáját. Tudnunk kell, hogy ez megtörténhet, és munkamódszereket kell felállítani, hogy ez ne történjen meg, tehát hogy milyen jelzések mutathatják azt, hogy az ilyesmi befolyásolással manipulálnak az elnök úr végső kérdése eh, hatalmas területet ölel fel, és ezért nem lehet rövid idő alatt eh, megválaszolni, de a legtöbb dolog jól működik. Nincsen a tagállamoknak az olaf kapcsolatban egyetlen megközelítése, eh, ez esetről esetre változik. Amikor az Olaf a nyomozási eredményeit a nemzeti igazságügyi hatásoknak átadja, ezeket, ezekkel komolyan foglalkoznak, hiszen fel tudják használni ezt az információt. Tehát ez a benyomásunk erről. Van-e még valami, amit elfelejthettem? De sajnos kikapcsolódott a hozzászóló mikrofonja. Remélem, hogy nem felejtettem el túl sok mindent, de hát remélem, hogy nem ez történt. Nagyon szépen köszönjük, elnök úr. Talán a további válaszait írásban elküldhetné nekünk, hiszen voltak más kérdések is, és ezeket majd megvitatjuk, ugyanis fontosnak tartjuk ezeket. Tehát bármilyen segítség üdvözlendő. Köszönjük szépen, hogy eljött, és reméljük, hogy legközelebb is találkozunk. A következő napi rendi pont a 8-as, e, a koordinátorok ülésének a döntései. Először is szeretném a az ügynökségekkel kapcsolatos saját kezdeményű jelentésről hallani a titkárság véleményét, aztán a második pont volt a gender mainstreaming. Egy levelet fogunk intézni Svensson úrnak, Stenson nevében. Egy másik pont, amivel foglalkoztunk, hogy hogyan kezeljük a Vice Provers leveleket, amelyek a kokobuhoz érkeznek, és amely levelek az alapérdeklődésre tarthatnak számot. Egy kritériumot rögzítettünk, amely lehetővé teszi az alapfal kommunikációt, ezen levelek továbbítását. A titkárság fogja elfogadni a kritériumokat, amelyeket egyébként a múltból örököltünk. A politikai frakciók kötelezettséget vállaltak, hogy a titkársággal közlik hogy mely képviselőjék utaznak Görögországba, Horvátországba, Magyarországra, illetve Olaszországba 2010-ben. Különösen Görögország vonatkozásában a delegáció elnöki tisztjét én fogom ellátni. Ez az, erre az utazás április vége felé kerül sor. Egy másik fontos szempont, amiről tegnap szó volt, hogyan öm, járjunk el, a Lisszaboni szerződés hatályba lépésének időszakában, hiszen mind az elnök, mind a tagok, mind a koordinátorok kicsit érzékeltük azt az általános tendenciát, hogy a mozgásterünk szűkül, és ez így nem felel meg nekünk. Én már Buzek úrral találkoztam, és szóban is közöltem vele, illetve az elnök konferenciáján is megtettem ezt. Úgy döntöttünk tehát, hogy levelet intézünk Buzek elnök úrhoz, valamint Lén elnök úrhoz, hogy nem fogadjuk el ezt az eljárást, a pénzügyi rendelet gyors módosítására vonatkozóan, a Lisszaboni szerződés hatályba lépése után, hiszen mindannyian tudjunk, hogy a Lisszaboni szerződés elismeri a parlament jogalkotó funkcióját, ez az egyik, és ennek az egyik legfontosabb eleme a költségvetés, a beszámolás, a költségvetés ellenőrzés, tehát a mi funkciónk még növekedett is a Lisszaboni szerződéssel. Éppen ezért jó lenne, ha ezt megfelelően figyelembe venni, nem csupán a parlament, hanem különösen a többi bizottság a póttagokat, a függetleneket is tájékoztatjuk a koordinátorok ülésének eredményeiről. A, az ütemtervet is létrehoztuk, egyfajta ütemterv vázlatot, ami a biztosok meghallgatását illeti, és Buzek úrhoz levelet fogok ebben az ügyben is intézni, mert most már nincs egyetlen kép egyetlen biztos, aki a mi ö, ügyeinkkel foglalkozna, hanem az ECON és az IMCO biztosok is részben a mi hatáskörünkben tartoznak. Egy koordinátor ülésre került sor tegnap, és mind a három biztos egyenlő meghallgatása az nem megfelelő, hiszen a költségvetési Költségvetés Ellenőrzési Bizottságnak kellene prioritás viszont kialakítani a megfelelő biztossal. 20, január 25-én, 26-án lesznek a meghallgatások, de esetleg 28-án is lesz lehetőség arra, hogy rendkívüli ülést tartson a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság. Nagyon gyorsan soroltam fel ezeket, mert sajnos már csak egy óránk maradt, amikor is három külön jelentést kell majd tárgyalnunk, melyeket a szemvevőszék készített, tehát mindenkit arra kérek, hogy az egyes jelentésekre 20-20 percet szálljunk, kérem tehát a szemvevőszék képviselőit is, hogy nagyon rövidek legyenek, ugyanakkor hatékonyak, ugyanezt kérem a jelentéstevőktől is, és aztán így marad még a kollégák felszólalásra is idő. Tessék. Herr Präsident, ich halt, mach mich ganz kurz. Elnök úr, egészen rövidre fognám. És remélem, hogy ezzel időt tudunk megtakarítani. Köszönjük a koktélt tegnap, ez egy alkalom volt arra is, hogy informálisan szót ejtsünk egy kérdésről, amely a koordinátorok ülésén is szerepet játszott. Tehát az ügynökségek mentesítését egy horizontális saját kezdeményezésű jelentésben kezeljük-e, avagy sem. Ez vitatott volt a koordinátorok körében, és volt néhány tényállás, amely befolyásolta ezt az ügyet. Azt hiszem, hogy tegnap ezt tisztázni tudtuk. Éppen ezért jelezzük, hiszen én a titkárságnál is utána kérdeztem, és bizonyos időszorítás van, időnyomás a fordítások miatt. Éppen ezért jelezném, hogy nálunk és ezt más frakcióktól is, e, más frakcióktól is így értesültem, hogy mi igent mondunk a saját kezdeményezésű jelentés készítésére az ügynökségek tekintetében. Ez egy dolog, és egy másik, amire még szólásra emelkednék, ez egy meghívás a holland parlament részéről egy parlamentközi szeminárium tartására vonatkozóan a költségvetés ellenőrzés kérdését illetően. Ez összefügg azzal a kérdéssel is, hogy milyen változásokat hoz Lisszabon a nemzeti parlamentekkel való együttműködésben. Maximum négy személy parlamentenként tudna részt venni, éppen ezért Hogyha a kollégák is kaptak ilyen meghívást, és feltételezem, hogy igen, akkor erről is vitáznunk kellene, hogy a mi delegációnk hogyan álljon majd össze a szakbizottság részéről. Köszönöm. Elnök, rendben, talán megbízzuk a titkárságot azzal, hogy erről részletesebben tájékoztasson, és aztán majd erről még ö, vitázunk. Köszönöm, Geyer úr. Most pedig áttérünk a napirend 9-es pontjára, és megadom a szót az Európai Szemvevőszék képviselőjének, Massimo Várinak, akit üzenetet mondok. A 8 per 9-es Európai Szemvevőszék különjelentése bemutatásáért kiválósági hálózatok és integrált projektek a közösség kutatási politikájában elérték e céljaikat. Tessék! Köszönöm, elnök úr! Aha, azt tudom. La relazione oggi presentata dalla Corte dei Conti. Szemvevőszék bemutatandó különjelentése két eszközzel foglalkozik a kiválósági hálózatokkal és az integrált projektekkel, amelyek a hatodik keretprogramban szerepelnek, mely a kutatást és a technológia fejlesztést finanszírozza 2000-2006 között 17 milliárd eurós összegben. Rögtön elmondanám, hogy ez a jelentés kapcsolódik a korábbi dokumentumokhoz a szemvevőszék részéről, különösen a 2004-1-es jelentéshez az 5. keretprogramról és a 9 per 2007-es jelentéshez, amely a közösségi forrásokkal finanszírozott kutatási projektekre vonatkozik. A szemvevőszék különösen a következő kérdésekre keresett választ. Európa ösztönözte a magán és közbefektetéseket, mégpedig elegendő mértékben, hogy szembesülni tudjunk a verseny kihívásaival nemzetközi szinten. És ezen túlmenően a beruházásoknak sikerült megszüntetniük az európai kutatás strukturális gyengeségeit. Ezek olyan problémák, amelyek kapcsolódnak a hatodik keretprogramhoz, hiszen egyrésztről ez a program próbál jelentős ösztönzést adni a kutatásfejlesztési befektetéseknek, a Lisszaboni agendát végrehajtva, melynek célja az volt, hogy a GDP 3%-át fordítsuk kutatásra 2010-ig. A magánszféra pedig az új beruházások kétharmadát fedezné. Másrésztről a program célja az, hogy létrehozzuk az európai kutatási térséget, egy rendszert, egy strukturált rendszert, mégpedig főként ezen két új eszköz révén, melyeket erre a célra hoztak létre, tehát a kiválósági hálózatok és az integrált projektek. Elmondhatjuk, hogy a kiválósági hálózatok összekívánják fogni a forrásokat és a szakértelmet egy meghatározott kutatási területen, hogy közös kutatási projekteket bonyolítsanak le, és tartósan megvalósítsák a partnerek kapacitásainak integrációját. Az integrált projektek pedig összefogják az emberi, a gazdasági és a technikai erőforrásokat, hogy innovatív eredmények jöjjenek létre európai szinten. Miért is választotta a szemövőszék ezt a két eszközt? Egyrésztről azért, mert a projektek közvetlenül arra irányultak, hogy létrehozzák az európai kutatási térséget, másrésztről pedig azért, mert ezek a projektek vonzották a hatodik keretprogram alapjának kb. 50%-át, és harmadsorban pedig azért, mert nagyon sokféle kutatási tevékenységet lehetett így finanszírozni az alapkutatástól az alkalmazott kutatásig, valamennyi hét tematikus területen, amelyek prioritásnak tekintendők. Mit is finanszíroztak pontosan? A hatodik keretprogram 167 kiválósági hálózatprojektet finanszírozott, ebben körülbelül 5000 résztvevő ö, működött, és ö, a közösségtől összességében 1,2 milliárd eurós támogatást kaptak, a totális beruházások összege pedig 1,9 milliárd volt. A kiválósági hálózatok, tehát 30 partnert, körülbelül 30 partner vett ezekben részt, és 7 millió euró hálózatonként volt az EU forrás. Az integrált projektek körülbelül 700 kezdeményezést finanszíroztak, 17 ezeren vettek részt körülbelül bennük, és a közösségi hozzájárulás összege 6,5 milliárd euró volt. Eltlagban minden integrált projekt körülbelül 25 partnert vont be, és 9,5 millió közösségi finanszírozást kapott. Mit állít a jelentés? Az a kép, ami kialakul a jelentésből, az kedvező és kedvezőtlen aspektusokat egyaránt felvet, a két eszköz hozzájárult ahhoz az általános célkitűzéshez, hogy megvalósítsuk a kutatók közötti hatékony együttműködést, és megbecsülésre méltó tudományos eredmények jöttek így módon létre. Ezt az az elégedettségi kutatás is megerősítette, amelyet a szemvevőszék lefolytatott, de ami a specifikus célkitűzések elérését illeti, a megállapítások kevésbé voltak kedvezőek Különösen ami a kiválósági hálózatokat illeti, elmondhatjuk, hogy a projekttevékenységek koordinációja előre haladt, új ismeretek jöttek létre, a már meglévő ismereteket megosztották a résztvevők, illetve az iparág, de a partnerek nagy része a saját kutatási kapacitásának viszonylag szerény részét bocsájtotta a kiválósági hálózat rendelkezésére, és azt sem fogadta el, hogy a hálózat igazgatása döntéseket hozzon a rendelkezésre bocsájtott erőforrásokat illetően. És csupán a hálózatok kis része vált úgymond önellátóvá, tehát csak náluk jött létre egy olyan szintű integráció, amely már egy hosszú távú életképességét is lehetővé tenni ezen hálózatoknak, oly módon, hogy ezek már függetlenek legyenek a közösségi finanszírozástól. Ami az integrált projekteket illeti, sikerült mozgósítaniuk a szükséges erőforrások kritikus tömegét ahhoz, hogy innovatív megoldásokat érjenek el. De az ösztönző hatás azonban nem valósult meg az ö, kiegészítő finanszírozásoknak köszönhetően. És a katalizátor hatás sem állt be a magántőkét illetően, a KKV-k bevonása úgy szintén nem sikerült. A hatodik keretprogram a KKV-kra akarta fordítani a hét tematikus prioritásra elkülönített összeg legalább 15%-át. A magánszféra részvétele azonban csökkent, és ez a táblázatokból is kivihet, kivehető. A KKV-k csupán a finanszírozások 10%-át szívták fel. És ez nem csupán a szereplők méretéhez kapcsolódik, hanem egy néhány belépési akadály is hátráltatta ezt a folyamatot, hiszen nehéz a finanszírozás kérelmek benyújtása, illetve költséges. Ezen kívül vannak hosszú távú kötelezettség, szerződéses kötelezettségek, vagy a ö, más ö, partnereknek az ismeretek automatikus átadása, valamint a kollektív pénzügyi felelősség a bizottsággal szemben. Öm, lényeges ö, módon ö, nem sikerült növelni a kutatásra folytatott, fordított beruházásokat. Európa továbbra is a ö, GDP 2%-a alatt marad e tekintetben. A közösségi források növekedtek, de az egyes partnerek pénzügyi részvétele, tehát a saját források, amelyeket egy adott projektre fordítottak, az továbbra is alacsony maradt. Egyes esetekben felmerült az a kétség is, hogy a közösségi finanszírozás csupán egyszerűen a résztvevők saját forrásai helyébe lépett, különösen az állami szereplők esetében. A mutató az összberuházások európai hozzájárulás esetében csökkent a hatodik keretprogramnál a korábbi keretprogramhoz képest. A szemvőszék felvetette azt a kérdést, hogy a bizottság menedzsmentje szintén befolyásolta ezt a részleges sikert az új eszközök esetében, és itt különösen a kezdeti végrehajtási fázisban a szemvevőszék kiemelte, hogy nem határozták meg megfelelően az egyes eszközök specifikus szerepét, illetve működését a célkitűzések vonatkozásában. Tehát nem mindig volt érthető ez minden partner számára, és ezen túlmenően a tárgyalási folyamat a szerződés aláírását megelőzően elég hosszúnak minősült, ez átlagban 13 hónapra nyúlt, és nem mindig volt átlátható. nem volt megfelelő beavatkozási logika sem, és nem határozták meg pontosan a célkitűzéseket, és ez megnehezítette az eredmények monitorozását, valamint az ered a teljesítéseket. Végezetül a szemvevőszék ajánlásai. A szemvevőszék egyrésztről utal egy korábbi ajánlására, a korábbi beszámolókkal kapcsolatban, a, az arra vonatkozóan, hogy explicit beavatkozási logikára van szükség, és realista célkitűzésekre. Ezen túlmenően a bizottságnak tekintetbe kell vennie, hogy a kiválósági hálózatok és az integrált projektek, amelyek a hetedik programban szerepelnek, realista célkitűzéseket kövessenek, és valós előnyöket kínáljanak a hagyományosabb együttműködési eszközökhöz képest a kutatás területén. Másodszorban meg kellene vizsgálni a különböző okokat, különösen a jelenlegi keretprogramot illetően, amelyek azt, azért felelősek, hogy ennyire alacsony volt a kutatásba való befektetés, és annak az okait is meg kell vizsgálni, hogy miért maradt el a KKV-k, illetve a magánszféra részvétele. A bizottságnak ezen kívül ö, javítania kell a projektek menedzsmentjét, gyorsabb eljárásokra van szükség a támogatások odaítélésében, és jobban kell monitorozni a projekteket, hogy a minőséget, illetve az elért eredmények hatását jobban lehessen értékelni. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm, mondja az elnök, most Gressle asszony kap szót. Köszönöm szépen, köszönjük ezt a hosszú előadást, röviden fogok hozzászólni. Szeretném a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság tagjainak a figyelmét felhívni az ajánlásokra. A kutatási finanszírozást illeten megpróbáltam összefogni a különböző vonulatokat. Nagyon szépen köszönjük azokat az eszmecseréket, amelyeket folytathattunk Vári úrral és munkatársaival kiváló eszmecseréket folytattunk. Nagyon óvatosan kell ezeket az összegeket elkölteni, ugyanis azok a problémák, amelyek már 10-15 év óta léteznek, most kezdenek összegyűlni, és másfajta forrásokból is kell tapasztalatot átvennünk, azért, hogy egy intézkedés csomagot javasolhassunk az, a bizottságnak. De szeretném, hogyha a kollégák visszajeleznének. A munkadokumentumban van néhány változtatás, amelyet már, amelyre már rámutattunk, és láthatják a Költségvetési Bizottság következtetéseit is, amely ezt támogatja. tehát az eljárásokból levont következtetésekkel kapcsolatban, és a plenárison is kell majd ezzel foglalkoznunk. Köszönjük szépen, Greszle asszony, a bizottság. La commissione è presente, dovrebbe esserci la signora eh, della... A bizottság képviselője ugyebár itt van, de la Torre asszony parancsoljon. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, hogy szót kaptam. Tudom, hogy eléggé szorít minket az idő, úgyhogy nagyon kevés és konkrét pontra fogok koncentrálni. Köszönöm szépen a szemövőszéki kollégáknak a remek együttműködést a bizottsággal, és Reszlászonynak is köszönjük szépen a rendkívül érdekes és gyümölcsöző vitákat, amiket együtt lefolytattunk. Tehát az idő szorít, néhány dologra koncentrálnék, csak amiket Greszle asszony is felvetett a jelentésében. Az egyik a stratégiákra vonatkozik, méghozzá a bizottság stratégiáira. Szeretném még egyszer hangsúlyozni, azt is felhívni a résztvevők figyelmét arra, hogy a bizottság javasolt változtatásokat, de ezek nem rossz értelmezésből fakadtak, hanem maguk a kedvezményezettek által beküldött kérésekből. Úgy vélem, hogy a szabályoknak teljes mértékben megfeleltünk, a projektek még a projekt vége után öt évvel is ellenőrizhetőek. Ami a különböző intézkedéseket illeti, vannak esetleg olyan szabályok, amelyek nem egyértelműek, vagy többféleképpen is értelmezhetőek. Hát itt egyetértek az előadó megjegyzésével nagyon komoly adminisztratív terhekkel járnak a szemvevőszékre nézve is ezek az eljárások, de természetesen ezeket le kell egyszerűsíteni. Ennek az intézménynek az ajánlásai alapján egy általánydíjas megközelítést próbáltunk alkalmazni az adósságok felszámolása véget. Ha jól értettem, akkor Gressle asszony a költségvetés tárgyalásakor egy módosító indítványt is benyújtott, pontosan ennek a filozófiának az alátámasztására a szemvevőszék képviselője elmondta, hogy a kiválósági hálózatoknak, illetve az integrált projekteknek milyen al projektjei, tevékenységei vannak. Itt természetesen horvát professzorral mi is elkészítettük a jelentést, mi is ismerjük ezt a jelentést, és ismerjük a következtetéseket, és úgy gondolom, hogy ezek koherensek a számvevőszék véleményével. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ugye alapvetően a számvevőszék jelentéséből indultunk ki. Ugyanakkor nem mondanám, hogy minden problémát meg tudtunk oldani, de abban azért egyet értünk, hogy a legtöbb problémát megsikerült, sikerült már megoldani a hatodik KP-re, illetve a hetedik KP-re nézve. Az érdekelt felekkel nagyon rövid konzultációt tudtunk csak folytatni a kiválósági hálózatokkal kapcsolatban, de voltak a közös kutatási kezdeményezésekkel kapcsolatban is konzultációink. Mindebből egy dolog egyértelműen kiderült, elkötelezettségre van szükség az integráció irányába, ezt a professzor úr is megemlítette. Tehát maguknak az intézményeknek is el kell kötelezniük magukat, ez nem csak magukra, a kutatókra vonatkozik, ez az elkötelezettség az integráció irányába. A leegyszerűsítésről, az egyszerűsítésről, még ha van két percem, akkor mondanék néhány dolgot. Tehát az egyszerűsítésnél arra szeretném emlékeztetni a szakbizottságot, hogy voltak előrelépések a hetedik KP-ban. Még egyszer mondom, hogy természetesen az összes problémát nem tudtuk megoldani, de Gressle asszony is elmondott olyan utakat, amik esetleg végigjárhatóak. Hát itt van például a garancia alap, ami lehetővé tette, hogy több ex ante ellenőrzést is elvégezzünk. Tehát itt sokkal kevesebb tanúsítványra volt szükségünk már, ugyanis bevezettük a küszöbértéket, ami 375 ezer euró volt. Tehát így mondjuk öt, jelen, öt jelentkezőből négynek nem is volt szüksége ilyen tanúsítványa. Úgyhogy a tanúsítványok száma szinte megtizedelődött, eddig az eddigi 20 tanúsítvány helyett most ugyanannyi idő alatt körülbelül kettővel van dolgunk. Tehát ez mindenképpen leegyszerűsíti a dolgokat. Csak azokat a projekteket kell tanúsítványjal ellátni, amelyek ennek a küszöb értéknek fölötte vannak, és az ex ante ellenőrzésnél ugyanígy a küszöb értéket fogjuk alkalmazni. Nagyon köszönöm tehát ezt a rendkívül gyümölcsöző vitát, amit lefolytattunk. Ezen kívül a résztvevőknél az összes lehetséges információs technológiai eszközt figyelembe vesszük. Ez azt jelenti, hogy ha egyszer elküldik nekünk az adatokat, azt mi elektronikusan megőrizzük, és amikor újra és újra esetleg jelentkezik egy résztvevő, akkor már nem kell még egyszer újra minden adatot megkérni. Már is 15 ezer 000 bevitel történt ebbe az adatbázisba, és mint ahogy az előadó is elmondta, ez mindenképpen meggyorsítja és leegyszerűsíti a részvételt, ráadásul az adatot kezelni. Tehát mi, amikor a management reportot elkészítjük az önök irányába, akkor ezt mi is könnyebben meg tudjuk tenni, mert van ez az adatbázisunk. A jelentéstételi eljárást is gyorsabbá tettük, és gondolom mindenki tudja, hogy 18 hónapra meghosszabbítottuk a jelentési periódust, és ez is a kedvezményezettek számára igen pozitív változás. Szeretném még azt is elmondani, hogy a hetedik KP-ban a hatodik KP-hoz képest már sok előrelépés történt a hatékonyság tekintetében. 17 ügynökség esetében már elvégeztük a megfelelő vizsgálatokat, és ez különösképpen igaz az Nationality, US Nationality of Health kérdésére. Úgy gondolom, hogy nagyjából mindent elmondtam, de van itt még valami, amire Gressle asszony utalt. A kedvezményezettek számára az egyablakos ügyintézés rendkívül fontos. Egy európai jellegű webes alapú portálunk van, tehát a résztvevők ezen a portálon egyablakos rendszerben egyszerre minden ügyintézési eljáráson áteshetnek. Ez mindenképpen előrelépésnek tekinthető. Hogyha valaki szeretne plusz információt, akkor várom a kérdéseket. Még egyszer köszönjük Greszle asszonynak a szöveget is, köszönjük a számvevőszéknek is. Folytatjuk a közös munkát, köszönöm a szót. Mi köszönjük. Egyelőre senki nem kért szót akkor rátérhetünk a tízes napi rendi pontra. Az Európai Számvevőszék 14 per 2009-es számú külön jelentése a tej és a tejtermék piac szabályozási eszközei elértéke a legfontosabb célkitűzéseket. Molnár úr parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, nem szeretnék túlzottan részletesen beszélni arról, ami Sáldelmoz asszony dokumentumában már megvan, csak három pontot szeretnék egy kicsit részletesebben kifejteni. Először is szeretnék néhány dolgot elmondani ennek az auditnak a kontextusáról, utána elmondom, hogy milyen megállapításokat tettünk, utána pedig beszámolok arról, hogy milyen ajánlásokat tettünk. Először is nézzük az audit kontextusát. Tudnunk kell, hogy a tejpiac a közös agrárpolitika egyik legfontosabb szektora. Ilyetén módon teljesen egyértelmű és természetes, hogy a számvevőszék rendszeres auditokat készít ezen a területen. 2001-ben külön jelentést készítettünk a tejkvótákról, és az elmúlt évben, 2008-ban megjelentettünk egy újabb külön jelentést az tíz új tagállamban, szintén a tejkvóták esetében, tehát a 2004-ben csatlakozott tíz országra gondolok. Ezt a külön jelentést Háci Márkakis úr mutatta be, és az önök szakbizottsága ezt rendkívül pozitívan fogadta. Akkoriban mi is támogattuk Háci Márkakis úr javaslatait, és a számvevőszék szék ajánlásaival egyér, vagy egy, egyetértésben azt kértük a bizottságtól, hogy idézem, átmeneti és kísérő intézkedéseket vezessenek be azokban a, az esetekben és azokon a területeken, ahol nagyon sok kis tejgazda van. Ezen kívül, hogy nekik megfelelő keretet kell biztosítani, hogy a beruházásokkal fenntarthassák vállalkozásuk életképességét. Tehát az első jelentés 2001-ben a tejpiac szabályozási eszközeire vonatkozott, és a 2008-as pedig már a kibővített Európára. Most nézzük, hogy mit tudtunk megállapítani az audit folyamán. Úgy véljük, hogy a közös európai politikák a tej szektorban még nem megfelelőek, ugyanis felismertünk olyan kockázati tényezőket, amelyeket jobban figyelembe kellene venni a jelenlegi liberalizációs folyamatban. Visszatekintve a múltba, arra a következtetésre jutottunk, hogy a szabályozási eszközök részben megfeleltek a kitűzött céloknak. Például megállapíthatjuk, hogy a kvóták valóban megfelelő keretek között tartják a termelést, de még mindig túl magas ez a szint ahhoz, hogy a túltermelést el tudjuk kerülni. Ezen kívül az árak ingadozását sok ideig sikerült elkerülni, de a termelői árak reálértékben nézve mégsem megfelelőképpen alakultak, és a fogyasztói árak pedig ugyanakkor folyamatosan növekedtek. Így a tejgazdák általános jövedelmeit, bevételét csak úgy tudtuk megtartani az elmúlt tíz évben, hogy folyamatosan növelni kellett a termelékenységet, egyre több segélyre volt szükség, és sajnos nagyon sok kis gazdaság eltűnt. Hogyha megnézzük nemzetközi szinten, akkor azt látjuk, hogy az alaptermékeknél, mint például a vaj vagy a tejpor, nem jó a versenyképességünk, mert a világpiaci árak eléggé alacsonyak. Viszont a magas hozzáadott értékű termékeknél, mint amilyen a sajt, jobb a helyzetünk, mert itt kevesebb az árfüggőségünk. Hogyha megnézzük, hogy milyen kockázatokat kell figyelembe vennünk most a liberalizációnál, akkor három fontos elemet szeretnék kiemelni a számvevőszék részéről, amelyeket figyelembe kell venni, mert ezeknek fontos költségvetési, gazdasági, valamint szociális hatásuk lehet. Ezek a következők. egy, A piac, piaci stabilitás hiánya, az árak változékonysága, illetve a túltermelés. Kettő, a restrukturáció felgyorsulása, a földrezi jellegű koncentráció túlzott megjelenése, illetve nagyon sok termelő és gazdaság eltűnése az amúgy is nehézségekkel küzdő régiókban, és három, a versenyképesség kérdése, hiszen nemzetközi szinten megfelelően kellene kezelnünk az árakat. És most nézzük az ajánlásokat. Ezen kockázatok vizsgálata után a számvevőszék megfogalmazta az ajánlásait. Ezek az ajánlások a következő pontokra vonatkoztak. Nagyon fontos a felülvizsgálat a bizottság részéről, meg kell nézni, hogy hogyan fejlődik a piac, és el kell kerülni a masszív túltermelés újra megjelenését. A fogyasztójárak és a termelési árak alakulását követni kell, és azt is meg kell néznünk, hogy a feldolgozó és forgalmazó ipar erre hogyan reagál. Megfelelő stratégiákra van szükség, ugyanis kettős kihívással nézünk szemben, az egyik a földrajzi koncentráció, a másik pedig, hogy a nehéz helyzetben lévő régiókban, különösen a hegyi régiókban egyszerűen eltűnnek a gazdaságok. Először is a helyi piac kielégítésére kell törekednünk, és utána pedig a világpiac felé kell fordulnunk, méghozzá a nagy hozzáadott értékű termékekkel, mint például a sajt. Ezek voltak az ajánlásaink, és ezzel kapcsolatban annak érdekében, hogy a félreértéseket el tudjuk kerülni, szeretném elmondani itt a szakbizottságnak, hogy a hatos fejezet, a munkadokumentumban, ami megjegyzések és következtetések címre hallgat, olyan kitételeket ad a számvevőszék szájába, amiket a számvevőszék sose mondott. Egyes pont. A számvevőszék külön jelentésében soha sehol nem mondta, hogy egyetlen garancia van csak a piac piaci egyensúlyra, és ez pedig az árstabilitás. A kettes pontnál szeretném elmondani, hogy a bizottság nyilván nem szeretne homályt kelteni, ez ki van zárva. Nyilván az a célunk, hogy nem részrehajló módon részt vegyünk a vitában, és megalapítsuk a kihívásokat. A hármas pontnál az a megjegyzésem, hogy mi soha, soha nem mondtuk, hogy a tejkvóta, illetve a mezőgazdasági támogatás olyan eszköz, amelynek a hátrányos helyzetű régiókat kellene figyelembe venni. A valódi üzenetünk az az, hogy az első fontos piac a tejtermelők számára az európai piac, a hazai piac, ugyanis az export világpiaci szempontból leginkább nem kompetitív ipari jellegű termékekre koncentrált. Természetesen a számvevőszék ösztönzi az európai tejipart arra, hogy részt vegyen a, viac, a világpiacon, de úgy véljük, hogy csak a költségvetési támogatás nélküli nagy hozzáadott értékű termékeket lehet kiutatni a világpiacra, mert csak ezek versenyképesek és életképesek. Természetesen az előadó és a szakbizottság szuverén módon megállapíthatja a véleményét, és nyilván javaslatokat is tehet. Sőt, felkérheti a bizottságot is bizonyos ajánlások betartására. De nagyon örülnénk annak, hogy függetlenül attól, hogy önök milyen véleményen vannak, a számvevőszék szájában ne adjanak olyan véleményeket, amiket mi soha írásban nem közöltünk. Természetesen rendelkezésükre állunk az audit csoport vezetőjével, Feneszi úrral, nagyon szívesen válaszolunk a későbbiekben is bármilyen mezőgazdasági jellegű kérdésre. prendiamo Köszönöm. Tudomásul vesszük megjegyzéseit. Sheldon Moza képviselő kap szót. Köszönöm szépen a számvevőszék képviselőjének ezt a nagyon érdekes és hasznos jelentést. Természetesen van néhány megjegyzésem, ez az ajánlásaimból is adódik. De először elmondanám, hogy természetesen örülünk, hogy kapunk egy jelentést, amely eszköz számunkra, a parlament számára, de valószínűleg a bizottság számára is. Mert a mezőgazdasági politika további reformra szorul 2013-ig. Azonban azt is elmondanám, hogy a jelentést ehhez a vitához való hozzájárulásnak tekintem, politikai keretben, hozzájárulásnak a vitához, azt illetően, hogy hogyan fejlesszük a jövőben tovább a mezőgazdasági politikát. Egyáltalán nem vagyok más véleményen, mint a számvevőszék. Természetesen a bizottságnak nyomon kell követnie az árak alakulását, de a bizottság ezt már egyébként is végzi. Konkrétan Nem tudom, hogy ez a jelentés hogyan hajtható végre gyakorlati szinten. De emlékeztet a jelentés minket arra, hogy négy célkitűzésünk van a tejpolitikával. És ezek a célkitűzések tulajdonképpen ellentmondanak egymásnak, hiszen egyrésztről egy egyensúlyt kell létrehozni a piacon, el kell érni az árstabilitást, Ugyanakkor megfelelő életfeltételeket kell biztosítani a gazdálkodók számára. Ugyanakkor a az EU-s tejtermékek versenyképességét is meg kell teremtenünk. Ezt a négy célt nehéz egyidejűleg elérni, és ez szintén egy hozzájárulás a vitához, hogyha előkészítjük a KAP 2013-as nagy reformját. Azt is kiemelném, hogy semmiképp sem írom azt, hogy a szemvevőszék szerint meg kell szüntetni a tejkvótákat. Ezt egyáltalán nem írom. Én azt mondom, és emlékeztetek arra, hogy egyes politikai döntéseket hoztunk ezen a területen, és nagyon fontosnak tartom, hogy ne hozzunk létre zűrzavart a tejpolitika célkitűzéseit illetően, azokon a területeken, ahol a gazdálkodók már így is nagy nehézségekkel néznek szembe. Néhány konkrét pont a jelentésemből. Fontos, hogy vitázzunk a tejpolitikánk célkitűzéséről, ez az egyik ajánlásom. Egyetértek azzal, hogy különösen a következményekre kell koncentrálnunk, például a hegyvidékeken és a hátrányokkal küzdő területeken. Kérdés, hogy az agrárszubvenciókat kell erre a célra felhasználnunk, vagy pedig a vidékfejlesztés eszközeit. És nagyon fontosnak tartom, hogy lehetőségeket teremtsünk arra, hogy a tejtermelők a jövőben is versenyképesek legyenek a piacon és a nemzetközi piacot kell szem előtt tartanunk, nem pedig az EU belső piacát, ezt döntő jelentőségűnek tartom. És ez kapcsolódik az a kérdéshez is, hogy a teipar hogyan lehet továbbra is jövedelmező az EU-ban. És ez egyben jelenti az EU adóinak, adóival való takarékoskodást is. A jelentés mindenképpen arra emlékeztet minket arra, hogy vitáznunk kell a mezőgazdasági politika jövőjéről, de az is fontos, hogy ne teremtsünk aggodalmakat vagy bizonytalanságot a gazdálkodók körében. Most, amikor meg akarjuk szüntetni a, hogy meg akarjuk szüntetni a kvótákat, vagy ezeket továbbra is fenn akarjuk tartani. Mi liberalizálni akarjuk ezt a politikát, ez világos. A szemvevőszék ajánlásai pedig véleményem szerint már most kiválóan végre, végrehajthatók lennének a bizottság által. Várom a szakbizottság tagjainak véleményét. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Hárman jelentkeztek szólásra. Mindenki egy percet kap. Olmeyer kezdi. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst einmal an den Anfang darf ich eine... Tisztelt kollégák! Először is köszönetet szeretnék mondani az Európai Számvevőszéknek, mert szerintem nagyon fontos problémákat vetett fel, és nem politikailag válaszolta meg ezeket a kérdéseket. Olyan kérdéseket vetett fel, amelyek valóban felmerülnek, és az lenne valamennyünkhöz a kérdé- kérésem, hogy mindenkinek megvan saját tapasztalata saját országában, területén, környezetében, gazdálkodóival és termelővállalataival, vállalataival, és azt hiszem, hogy kicsit közelednünk kellene egymáshoz a mezőgazdasági politika területében, területén, hogy a régió különbözőségeit felfogjuk, és a különböző feltételeket. Konkrétan ez a kontrollálatlan központosítás tett rám nagy hatást, amelyet nagyon jól meg tudtunk figyelni. És Saldemus azt elmondta, hogy ez a centralizálás nem fogja fenntartani a tejkvótákat. Ez azt jelenti, hogy a középvállalatokat megsemmisítjük, amelyek egyébként teljesítőképesek lennének, és képesek lennének termelni, biztonsággal termelni. A földrajzi központosítás pedig környezetvédelmi, ellátási problémákat von maga után. Ezek további kérdéseket vetnek fel, Például Dél-Tirolban, Ausztriában, vagy saját régiómban, vagy akár az olasz területen sok problémát ismerek, és nagyon jól meg lehet figyelni, hogy a középvállalatok megsemmisítése azáltal, hogy csak a világpiachoz orientálódunk, problémákat vet fel, és a vidékfejlesztésben sincsenek már források, vagy a kohéziós alapok forrásait sem lehet erre felhasználni. A természeti táj, a kultúrtáj fenntartása fontos, a talajarúzió ellen intézkedések, és ezt csak a gazdálkodók képesek ellátni ezeket a feladatokat. Tehát fel kell vetnünk a kérdést, hogy a középvállalatokat, a középméretű gazdálkodókat hogyan tudjuk segíteni, hogyan tudjuk a mezőgazdasági politikába megfelelően beágyazni. A második dolog nagyon fontosnak tartom, hogy a szemvevőszék a nemzetközi piachoz, ö, piaccal kapcsolódó kérdést vett fel. Itt az észszerű forrásfelhasználásról van szó a termékek értékesítését, illetően az olyan termékekét, illetően amelyek piacképesek, amelyeknél nem kell exportszubvenciókat biztosítani, amelyek nem segítenék a versenyképességet, hanem tartósan magas terheket jelentenének számunkra. Arra is felhívnám a figyelmet, hogy időközben és ezt a kontrollálatlan központosítás összefüggésében jegyzem meg. Időközben a VTO az élelmiszer piacon fontos normákat alakított ki a raktározással kapcsolatban is, és ezzel is foglalkoznunk kell, mert a gazdálkodók a nagyvállalatoknál sem képesek ezeknek a kritériumoknak megfelelni. Ezen tehát el kell gondolkodnunk, és köszönetet mondok a szemvevőszéknek azért is, hogy említi ezt a problémakört, erről intenzíven kell vitáznunk, és Sajdemoze asszony az egyes és kettes pontok kérdés, hogy szükségesek-e, mert én is úgy értettem ezt a kérdést, mint a szemvevőszék. A szemvevőszék nem javasol utat, nem kell zavart, tehát nem a szemvevőszék okozza a nehézséget és az zűrzavart, és mindez ellentmondásos vitákat vált ki nálunk. Köszönöm, elnök. Kérem, hogy mindenki tartsa be a két perces felszólás időt. Hausling úr következik. Üdvözlöm a jelentést. Már a mezőgazdasági szakbizottságban is vitáztunk erről. Egy sor kérdés van, Egyrésztről a jövőben hogyan lehet szabályozási eszközöket kialakítani a tejpiacon. A végkövetkeztetés az, hogy lehet látni, hogy mi történik a piacon, hogyha ez egyensúlytalanságba kerül, nagyon nagy a kínálat és kevés a kereslet, és ez az európai adófizetőknek nagyon sokba kerül az export szubvenciókkal és a raktározással. Hogyha megnézzük 2015-ben, hogy mi fog történni, akkor ez nem lesz feltétlenül előnyös az európai piac szemre, hogyha nem lesz szabályozás talán egyfajta kvótaszabályozás folytatása. Tehát ezeket a kérdéseket meg kell válaszolnunk természetesen. A bizottság felveti ezeket a kérdéseket, de ami a szemvevőszéket illeti, 2001-ben volt egy állásfoglalás, amely a liberalizálás irányába mutatott. Kérdés, hogy vannak-e új vélemények, nézetek, amelyek ahhoz vezettek, hogy ezt a kérdést valamivel kritikusabban ítélik meg, illetve hogyan alakult ki ez az új megítélés. Hiszen azt tényleg, hogy a jövőben szükség van szabályozási eszközökre, hogy a piac egyensúlytalanságát megszüntessük. Mi a helyzet a hátrányos helyzetű régiókkal, hiszen erre nem kapunk kielégítő feleletet, és a második pillérből lehetne ezt szabályozni. Ezekre a problémákra viszont alaposabb választ kellene adni, hogy a régiók problémáit megoldjuk. Ezek a kérdések még nyitottak. A végkövetkeztetés világos, a liberalizálás nem lehet öncél, gondolkodnunk kell azon, hogy hogyan lehet szabályozni bizonyos piacokat az Európai Unión belül. Wagner képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy egy hogy jó jelentéseket foglalt össze a jelentéstevő. Nyilvánvalóan a tej és a mezőgazdasági politika nagyon vitás kérdés, különösen amikor változások történnek Franciaországban, és azt láttam, hogy a tejpolitikával kapcsolatban nagy tüntetések vannak. Az Egyesült Királyságoknak a gazdálkodói egy szervezete a kvóták 2015-ös befejezésével elégedett. És azt hiszem, hogy az, a mezőgazdasági politika nagy vitája 2013-2020-ban lesz elsősorban érdekes. Amikor azt halljuk, hogy a fontos kérdésekkel a tej és a mezőgazdasági iparban többfajta módon is lehet bánni. Ez egy nagyon fontos ajánlás talán nem ma aktuálisak ezek a kérdések, de a jövőbe tekinte talán a vidékpolitikának sokkal szélesebb körű vitáját kell megvalósítani, hiszen a szegénység az nem csak arról szól, hogy a, mekkorák a jövedelmek, hanem a szolgáltatásokkal, a, a közlekedéssel, a lakhatással, mindezekkel a kérdésekkel kapcsolatos, épp ezért van szükség egy szélesebb körű vitára. Amikor a költségvetésről beszélünk az elkövetkező hónapokban, a <clears throat> közvetlen támogatások és az idegfejlesztés közötti egyensúly is fontos kérdés de hát ma ezekkel az ajánlásokkal foglalkozunk, és mint mondtam, ezek világosak és jók általában, és a tejpolitikával és a vidéki és mezőgazdasági politikával való vitában is fontos lesz. Köszönöm. A bizottság képviselőnek, Verstélen igazgatónak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen mi is üdvözöljük a számbevőszéknek a jelentését, ugyanis ez lehetőséget biztosít a tejágazatban való eszmecserére. A tejágazat számára a kihívás a globalizáció és a liberalizáció hátterő mögött történik, hiszen versenyképessé kell válniuk a korábbi 30%-os árkülönbségeket a világpiacon, nagyon is át kell eh, hidalni. Tehát a vidéki területeken, vagy az érzékenyebb területeken fontosak ezek a kérdések. E, mi e, csökkentettük az árakat, és a biztonsági e, hálót, és jövedelemtámogatást nyújtottunk, méghozzá a közvetlen jövedelemtámogatás támogatás 5 milliárd euró volt. Ezt persze a kölcsönös megfeleltetéshez kapcsoltattuk. Ezen kívül az ágazatot versenyképesebbé szeretnénk tenni. Egy határozatot hoztunk arra, hogy 2050-ben a kvótákat megszüntetjük. Ezt 1984-ben döntöttük el ezt az eszközt, döntöttük erről az eszközről, mint egy ideiglenes eszköz, hiszen mindenki a liberalizált piacban hitt, amely integrálódik a, a világpiacba, és ide már nem élik bele a kvóta rendszer és ez megfelel a számvevőszék 2001-es ajánlásainak is. Persze mindenki tudja, hogy nehéz konjunkturális időszakot éltünk át a tejágazatban, és ez a gazdasági pénzügyi válságnak köszönhető. 2007-ben magas árak voltak, 2008-ban viszont nagyon aranyos, alacsonyak. De mindez, ez stabil tejtermelés hátterében történt, tehát ugyanaz az e mennyiséget termeltük, mint előtte, és ez a kvóták alatt volt 4%-kal. Tehát az igény csökkent. És úgy döntöttünk, hogy a, a biztonsági intézkedések lépnek életbe valamennyiségeket vásároltunk föl, és ugyanakkor óvatosan az exportőri visszatérítéseknek az eszközést is, is visszahoztuk. Tehát ez, ennek eredményeként növekedtek. És júliusban egy-két százalék emelkedett ez a tej területén. A szezonális alakulásoknak köszönhetően most 125 százalék, tehát 25 százalék az intervenciós árak fölött vannak például a, a vajárak, stb. És a tejnél hasonló várható. Tehát az alacsony árakból kezdünk kilábalni. de ezek 20%-kal alacsonyabbak, mint a tavalyi magas szint. Amikor ez a nehéz konjunkturális helyzet fennállt, akkor a számvevőszéknek a jelentése megjelent, és kérdéseket tettünk fel a olyanokat, mint például, hogy inkább a belső piacra vagy a külső piacra koncentrálunk, koncentráljunk. A számvevőszék rámutatott a kvóta megszüntetésének az előnyeire és a hátrányaira. És a bizottság azt kérte, hogy kövessék nyomon azt, hogy a liberalizáció nem vezete túltermeléshez. Tehát egy intézményes minőség felügyeletről volt szó, és akkor ez lehet, hogy megint kvótákat jelent, és épp ezért ez eléggé zavaró volt. Tehát üdvözöltük a számvevőszék jelentését, és Sáldemoza asszony jelentését még jobban, ugyanis ösztönzi a kettes pontban a bizottságot arra, hogy a politikai döntéseknek a végrehajtását folytassa, hogy a zavart megelőzze. Elnök úr, most szeretnék, szeretném biztosítani a parlamentet és a bizottságot is arról, hogy a bizottság me- megtesz től, minden tőle telhetőt, és proaktíven ö, ö, próbálja ö, ezeket a döntéseket ö, kísérni más intézkedésekkel. Ö, piaci intézkedéseket hoztunk, megerősítettük a szerkezetváltást az e, gazdasági felendítési csomagban, és egy magas szintű e, munkacsoportot e, alakítottunk ki, hogy a tagállamokkal a szélsőséges árváltozások ellen harcolhassanak. A termelési láncban a termelék és a feldolgozók között is figyelünk a különböző láncszemekre, a minőségi kérdésekre, mint például a címkézés, és a jövőbeli piaci intézkedésekre, és például a különböző tőzsde intézkedésekre, árakra, amelyeket felhasználhatunk december 8-án, aztán januárban is lesznek találkozók, és 2010. júniusában egy jelentést is szeretnénk összeállítani. Március 26-án eh, egy konferenciát is szervezünk, ahol az érdekelt felek részt vehetnek. Köszönöm. Bene, grazie, passiamo al... Köszönöm. Térjünk át a 11-es pontra napirenden. Az Európai Szemvevőszék 11 per 2009-es jelentése a mezőgazdasági termékek promóciós intézkedése tárgyában Julius Molnár úrnak adom meg a szót, tessék. Merci beaucoup, monsieur le président. Avant de présenter brièvement ce rapport. Köszönöm szépen, elő, elnök úr. Mielőtt ö, röviden ö, bemutatnám véleményemet, szeretném megköszönni Fjellner úrnak ezt a ö, hiszen nagyon világosan kiemeli a megfigyeléseit és a kulcsüzeneteit. Ezért a, az ajánlások ö, a mi auditunknak a tökéletes megértésére alapulnak. Épp ezért nem akarok részletesen beszélni Fjellner úr munkadokumentumának az ele, különböző elemeiről, arra korlátozom magamat, hogy jelezzem, hogy a bizottság most vizsgálja át újból ezt a rendszert. Mivel ezek a tájékoztatási és promóciós tevékenységek már több évot folynak, és a hangsúlyt az Európai Unió termékeire eh, hengzeljük, helyezzük például a eh, minőségi, az élelmiszerbiztonsági, a higiéniai és a környezetvédelem tiszteletben, eh, tiszteletben tartására helyezzük. A, ezek a kérdések tulajdonképpen a VT-vel folytatott ö, tárgyalásoknak a zöld dobozában van, és ki kell fejleszteni ezt a rendszert. A bizottság most gondolkodik ennek a rendszernek a kiépítéséről, és az információs promóciós rendszernek a költségvetését is növelni kell. A számvevőszék ilyen háttér mögött vizsgálta meg ezeket a promóciós tevékenységeket, és ezek rendszerségét a bizottság szolgálatait ellenőrizték, és három tagállamot, amelyek a, ennek az, ezeknek az intézkedéseknek a kedvezményei tei voltak. Négy megállapítást és ajánlást tett a számvevőszék. Ezek a következők. Először is a bizottság néhány év óta elkezdte javítani a az információs és promóciós költségeket, és ez már is pozitív eredményeket hozott bizonyos területeken. Ezeket még meg kell erősíteni és elmélyíteni. Második a meglévő rendszer nem teheszi lehetővé, hogy ezen politikáknak a hatékonyságát megvizsgálják. Pozitív haték, hatásuk van, de ezeket nem lehet még számszerűsíteni. Ez reméljük, hogy a különböző célkitűzések és a költségvetések között meg lesz az egyensúly, de szükség van teljesítménymérőkre is. A különböző szereplőkkel egy hangban, összhangban egy globális stratégiát szeretnénk meghatározni, hogy jobban kiegészítsék egymást a különböző promóciós tevékenységek. Három a bizottság szelektívebbé vált a, pro, a finanszírozandó programok jóváhagyásában. Ezt a programot tovább vitték, és a tájékoztatást megerősíték, eh, úgy, hogy ezt lehessen mérni is. A tagállamoknak is folytatni kelleni, kellene ezt a szelektivitást. Végül pedig a programok eh, megvalósítása és a költségek rendszerességét illetően eh, egyelőre nem elegendő az ellenőrzés, és a végrehajtó hatóságoknak a szerepét világosá kell tenni a költségeknek a későbbi eh, nyomon követését javította a bizottság, ugyanakkor vannak ellenőrzési hiányosságok bizonyos tagállamokban. Ezeket eh, nyomon kell követni azért, hogy gyorsabban ki lehessen javítani ezeket a hiányosságokat. Nos, tehát világos az üzenet, eh, nem zárható ki, hogy ezek a javaslatok a tájékoztatás és promóciós költségvetésnek a szigorúbb megvalósításához vezet, és reméljük, hogy ennek fontos hatásai lesznek. Köszönöm. Grazie. Köszönöm. A jelentéstevőnek, Fjellner úrnak adom meg a szót. Fantastiskt. Tack så mycket ordförande. Tack alla eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Értettem, hogy röviden szóljak csak hozzá mivel nincs túl sok idő. Akkor kezdjem azzal, hogy amikor elfogadtam ezt a feladatot, akkor megvolt az elképzelésem arról, hogy hogy is működik ez a rendszer. Ez egy politikai elképzelés volt. Ugyanis én egyike van azoknak, akik megkérdőjelezik ennek a a gondolatnak, hogy az adófizetők pénzét elvegyük, és ezeket aztán reklámokra használjuk fel, hogy vissza, hogy nekik adjuk a termékeiket. Tehát ezt nem tartom helyesnek. Tehát a holland tulipánok, vagy más termékekkel kapcsolatban, hogy ez történjen. Ez elég rossz érzést szül, és és az európai euroszkepticizmust is felerősíti. Most itt nem arról van szó, hogy ezek jók-e vagy jók, hanem hogy elérik-e a céluk, céljukat, és hogy a megfelelő módon adminisztrálják ezeket. Épp ezért talán a szakpolitikáról kellene beszélni, hogy ez valóban megfelelő-e, vagy nem. Nagyon fontos ez a kérdés, ugyanis nagyon sok pénzt költenek erre. Ez kétszeres duplájára növekedett tíz év alatt, e, és a projektek száma is kétszeresére növekedett. Nagyon örülök, hogy az ellenőrzés, a bizottság ellenőrzése az erősebb már. Persze még nagyon fontos, hogy a tagállamokban történteket is nyomon kövessük. Nagyon örülök annak, hogy Spanyolországban és Olaszországban, ahol a legtöbb probléma volt korábban, most már jobban kézben tartják a helyzetet, és reméljük, hogy ez a trend tovább is folytatódik. Ugyanakkor szeretnék hangsúlyozni valamit, hogyha megpróbáljuk mérni azt, hogy elértük-e a célkitűzéseket ezen a területen, akkor nyilvánvaló, hogy a számvevőszék jelentésének világosá kell tenni, hogy melyek ezek a célkitűzések. Nagyon nehéz referencia szinteket elérni, hogyha ezeket nem fogalmazzák meg pontosan. Tehát nagyon fontos, hogy a költségvetési szint és az ambícióknak a szintje, azoknak valami köze legyen egymáshoz. Ahogy az édesanyám is mondani szokta, hogyha mindent felölünk, akkor nem tudunk mindent elérni. Tehát, hogyha ilyen széleskörű megközelítést alkalmazunk, akkor nem biztos, hogy minden belefér az Európai Parlamentnek is el kell végeznie a házi feladatát. Tehát megfelelő költségvetést kér biztosítani, megfelelően ahhoz az ambícióhoz, amit szeretnénk elérni. Aztán a smart kritériumok, tehát az egyedi, mérhető, elérhető, szakszerű és időzített célkitűzéseket szintén világosan kell tudni követni kérdésem lenne, hogyha megvizsgáljuk ezeket a kérdéseket, akkor láthatjuk, hogy vannak olyan országok, amelyeket nagyon sokat használnak föl. Olaszország, Franciaország, Spanyolország, itt most fejben számolok, és még néhány tagállam 75%-ot ér el. És felmerül a kérdés, hogy miért versenyképességről beszélünk itt, és hogyha megnézem, hogy svéd állampolgárként milyen termékeket látok, akkor felmerül a kérdés, hogy az e- intézkedéseknek nagy része miért csak néhány országra korlátozódik. Köszönöm. Grazie. Köszönöm. Egy percben Saldemoze asszony kapszott, majd a bizottság zárja. Köszönöm szépen, rövidre fogom. Csak annyit mondanék, hogy támogatom a jelentéstevő észrevételét ezzel a jelentéssel kapcsolatban. Azonban azt gondolom, hogy van egy nagy probléma, mégpedig, hogy nem mondhatjuk ki bizonyossággal, hogy ez az egész rendszer működik, mert nem lehet mérni a hatást. Azt hiszem, hogy ez a nagy kérdőjel, hogy egyáltalán szükség van-e erre a rendeletre hiszen mindez most már meg is kettőződött. Egyáltalán van szükség erre az eszközre? Minden esetre jelent és támogatom. Elnök, köszönöm. Az Európai Bizottság képviselője Ottáti úr kapszott végezettül, tessék. Merci, Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a számvevőszéknek ezért a rendkívül pozitív jelentésért a politikánk irányába, és Fjellner úrnak is szeretnék köszönetet mondani. Nagyon rövid leszek, mert minden egyes olyan ajánlás, amit vagy a számvevőszék, vagy az előadó megfogalmazott, az tulajdonképpen már mind benne van az új promóciós politikánkban. Tudjuk, hogy a költségvetés megkettőződött, tehát a 23-ról 50 millióra növekedett, de még így is azt hiszem, hogy nagyon észszerű keretek között mozog. A számvevőszék jelentésének megjelenése óta, illetve az itteni előadó jelentésének megjelenése óta a következőket tettük. A programok kiválasztásában sokkal szigorúbbak vagyunk, és azokat az elemeket részesítjük előnyben, amelyeket a számvevőszék és az önök előadója javasolt. Vagyis előzetes piacfelméréseket és hatástanulmányokat kell készíteni. A SMART egyértelmű célkitűzéseit figyelembe kell venni. Az alapvető célkitűzésekre kell koncentrálni. Részletes költségvetést kell kidolgozni, aminek realistának is kell lennie. Ezen kívül szükség van egy éves elemzésre, amely az elindított promóciós intézkedések hatékonyságát vizsgálja. Hogyha nincsen ilyen értékelési lehetőség, akkor a programot elutasítjuk. Gondolom, hogy mindenki tudja, hogy itt Európában most már az a hírnevem, hogy én vagyok az, aki visszautasítja a promóciós intézkedéseket, a programok 60%-át elutasítottuk, pontosan azért, mert az elején nem voltak meg ezek az alapelvek, amelyekkel garantálni lehetett volna, hogy az eurók megfelelő célra kerülnek. Jövőbeli stratégiánkban azt szeretném elmondani, hogy a bizottság azon dolgozik, hogy javuljon a helyzet. Hát a helyzet szinte napról napra változik. Valószínűleg a promóciós költségvetés növekedni fog többféle formuláról, többféle lehetőségről is folyik még a vita, és ezek közül nem jár mindegyik a promóciós politika növelésével. Köszönöm szépen, állnak úr! Grazie. Köszönöm. Tehát a következő ülésünkre január 25-én hétfőn kerül sor. Köszönöm.